Good afternoon. Uh, hello, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elnézést, hogy megvárattam önöket. Most érkeztem az Európai Bizottságból, és Sefcsovics alelnök úrról nagyon fontos témát vitattunk meg, regionális együttműködés energiaügyekben, gáz, a áramellátás és egyéb ágazatok, tehát ez volt a konferencia témája, elnézést, hogy megvárattam önöket. És rögtön térjünk is rá a napi rendünkre. Először is az Ipari Bizottság napirendjét fogadjuk el, ha nincsen senkinek észrevétele, akkor elfogadottnak veszem a napirendet. Nincsenek elnöki közlemények, fogadjuk el a szeptember 10 i és 24 i jegyzőkönyvet, hogyha az ülés végéig nem lesz ellenvetés, akkor elfogadottnak vesszük ezeket is, és rátérhetünk a négyes napi rendi pontunkra, a gumiabroncsok címkézése, üzemanyag hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében. Az előadónk Mihály Bóni, itt van, és az összes árnyék előadó szerepel a listámon. Én talán arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a bizottság májusban fogadta, 2018 májusában fogadta ezt el, hogy változtassunk a címkézésen, és meg is adom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm mindenkinek a lehetőséget, hogy a jelentéstervezetet most itt bemutathatom. A bizottságnak szeretnék köszönetet mondani az áttekintésről, a gumiabroncsok minőségéről, használatáról végeztek áttekintést. Ez kihat a közlekedés biztonságára, az üzemanyag fogyasztásra konkrétan, és úgy gondolom, hogy a jövő mobilitási rendszere szempontjából fontos, hogy az európai állampolgárok számára biztonságos, tiszta és hatékony közlekedési lehetőséget biztosítsunk, és ehhez pedig az Európai Uniónak is el kell köteleznie magát, a tagállamoknak és valamennyi érintetnek is, amellett, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentjük, és a szennyezését is csök, szennyezést is csökkentjük. Én támogatok minden olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a címkén minden információt feltüntessünk a gumiabroncsokon, tehát a minden olyan információt, amelyet, a, amelyet most a vásárlók még nem látnak a címkén, azért, mert ezeket az információkat máshogy tárolják, vagy az interneten kell kikeresni. Sokkal egyszerűbb lesz, hogyha a vásárlók rögtön a címkén tájékozódhatnak valamennyi információról. És egyébként a termék regisztrációs adatbázisba is könnyebb lesz így az adatokat bevinni, ezt ugye a 2024 per 30 369-es rendeletben írták elő, hogy legyen egy ilyen adatbázis, amely a fogyasztók, a vásárlók számára elérhető információkat tartalmazza. A kilométereket, illetve a tapadási teljesítményt és örömmel láttam, hogy beveszik ebbe az adatbázisba. A tesztelési módszereket azonban még javítani kell, azért, hogy ezek az adatok hitelesebbek legyenek. A jövőben delegált aktusokkal lehet majd módosítani ezt. A tapadás, illetve a megtett kilométerekkel kapcsolatos adatokról Ezeket az adatokat tehát a következő felülvizsgálatkor, a rendelet felülvizsgálatakor kell felülvizsgálni. A C3-as típusú gumiabroncsok piaci részesedése Európában 30% körüli, ez 5 millió gumiabroncsot jelent, tehát ezeket is vonjuk be a rendeletbe. Fontos ezeknek a hatása az energia megtakarításra, a körforgásos gazdaság működését segíti, és a hulladék mennyiségét csökkenti, tehát a, a használt gumiabroncsok alkalmazása. Én tudom azt is, hogy tájékoztatni kell a fogyasztókat a címkékről, és arról is, hogy mit mit szerepel a gumiabroncsok címkéjén, amelyeket új autókkal, illetve használt autókhoz adnak el. Az ellenőrző hatóságokat is segíteni kell, hogy a tevékenységeiket koordinálják, és ezért is nagyon hasznos a címke, a gumiabroncs címke bevezetése, viszont szerintem túlságosan korán alapvet, lenne alapvető változtatásokat eszközölni a címkézési rendszeren. Ezért én a módosítómban azt javaslom, hogy a címke mérete az ugyanakkora maradjon a jelenlegi címkéhez képest. Tehát a hó vagy jég esetén a tapadás, a QR kód és így tovább. A vásárlóknak úgy gondolom, hogy vannak szokásai, és ezért javaslom azt, hogy a címke az ugyanolyan méretű legyen, de új információkat is tartalmazzon, amelyeket az előbb említettem. A vásárlók magatartásának a megváltoztatását úgy érhetjük el, hogyha a nemzet, illetve az európai szakmai szervezetek, illetve még a rendőri szervek is, amelyek a közlekedési biztonságért felelősek, sőt, még a e, gépjárművezetői oktató iskolák is összefognak, és ezeket az információkat átadják a vásárlóknak. Aztán azt is javaslom, hogy a tapadási teljesítményről, a gördülési zajról leírtakat nevezessék be túl ambiciózus a az Európai Bizottság által választott időzítés. Beszéltünk szakmai szervezetekkel, érintettekkel, az európai parlamenti szakértőkkel is, és a hatástanulmányjal kapcsolatban elhangzott, hogy nem volt elég átfogó, ezzel, ezzel kapcsolatban még kérdőjelek vannak. Úgy gondolom, hogyha sikerül közös megállapodásra jutnunk, akkor egy kis lépést előre tudunk lépni, annak érdekében, hogy a közlekedés dekarbonizációjára vonatkozó célkitűzéseket teljesíteni tudjuk, és hogy a legjobb technológiákat használhassa mindenki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyozta. A legfontosabb feladatunk, hogy az állampolgároknak választási lehetőséget kínáljunk. És hogy pontosan tudják, hogy hogyan születnek ezek a döntések. Most átadom a szót az árnyék előadóknak, az SMD nevében Márten úr. Oui, merci, monsieur le président, et... Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is az elvégzett munkáért. Nagyrészt egyetértek a véleményével, azért van néhány eh, hangsúlyozandó kérdés. Eh, minden esetre abban az értelemben, ahogy az előadó ezt megemlítette. Valóban az a gumiabroncsoknak a feliratozását fontos pontosítani, a, a mikroműanyagok kibocsátását például, és egyéb kibocsátásokat. Az Európai Bizottság is erre felhívta a figyelmet. Előfordul, hogy a jobb, a jónak az ellenfele vagy ellensége ezért azt is meg kell gondolni, hogy hogyan lehet egységes formulát kidolgozni. A fogyasztók ugyanis már hozzászoktak a jelenlegi feliratozáshoz, ezért nagyon fontos, hogy a bizottsági javaslatnál sokkal jobban értelmezhető, olvashatóbb legyen, az a feliratozás, a kilométer teljesítmény például nagyon fontos, ezeket hangsúlyozni kell, a legfontosabb adatokat. A bizottság az A és B kategóriákat hangsúlyozza, hogy ez a gumiabroncsoknak a kisebb részét teszi ki. Nem szabad, hogy beleessünk abba a hibába, mint az elektromos háztartási berendezéseknél, hogy A, A++, A++++, és hasonló kategóriákat kell majd kitalálnunk. Ezért ezt az úgynevezett, ennek a kategóriának a puha altestét, ahogy nevezni szokták ezt a kategóriát, ezt kell előtérbe helyezni, a legfontosabb, hogy a fogyasztó dönthessen, elsősorban persze az ár alapján dönt, de a többi tényezőt is ismernie kell. A többi módosító, amit javasoltam, ez a nyomon követhetőség, a gumi eredete, illetve a tartóság. Figyelembe kell vennie az erdőkitermelés fenntartható mi voltát és a fenntartható gazdálkodást, például a vegyi termékek esetében. Ezeket is figyelembe kell venni, nem azt mondom, hogy feltétlenül feltüntetni a gumiabroncsokon, de például a tartóságot figyelembe kell venni, de összességében az előadó javaslatával egyet tudok érteni. Köszönöm szépen. Amikor egyetértés van, minden, mindig könnyebb a dolgunk. Dalonder úr, a zöldek nevében köszönöm szépen. A zöldeknek két fontos fenntartása van a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Az egyik az a kis logó, amely minimális biztonsági követelmények teljesülése esetén feltüntetésre kerül a gumiabroncson. Szerintünk ez túlságosan bináris megoldás. Egy skálán kellene elhelyezni a besorolásokat, hogy a fogyasztók összetudják hasonlítani a gumiabrancsok minőségét. A nem skálázott logó nem elégséges, mert ez kockázatos megoldás a fogyasztók számára. Másodszor a javaslat bizonyos fontos környezeti markereket nem vesz figyelembe, mint például a lemosolódás és hasonló fizikai tényezők. Erre határidőt nem határoz meg a bizottság. Szeretnénk harmonizált teszteket kidolgozni a futás teljesítményre és a lemorzsolódásra, hogy ezek minél hamarabb elérhetőek legyenek. Várjuk az árnyék előadók javaslatait, reméljük, hogy a fogyasztók biztonságát és a környezetvédelmet is egyaránt szolgálni fogja ez a javaslat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. On behalf of GUE, eh, Kohics kolléga a GUE nevében az elnök, tessék. Předsedo, měl bych několik drobných... Köszönöm szépen, elnök úr. Volna néhány kisebb észrevételem. Először is, ami a technikai aspektusokat életi, vagyis a műszaki oldalt a feliratozásnak egyértelműnek kell lennie, a fogyasztónak pontosan tudnia kell, mit vásárol. Hogyha túl sok információval, túl sok adattal terheljük túl ezt a címkét, akkor nem tölti be a célját. A tapadása a gumiabroncsnak nagy esőben vagy jégen havon vagy vízen, mindig azon múlik, hogy miből készült az útfelület. Betonból, aszfaltból, vagy módosított aszfaltból, amelyben gumiabroncs maradványokat is felhasználnak. Ez egyébként környezetileg nagyon is előnyös. Ezeken az útfelületeken jobb a tapadása a gumiabrancsoknak. Ezt a kérdést nem fogja önmagában a címke megoldani, éppen ezért előzetesen hozzájárulnék, vagy el tudnám azt fogadni, hogy egy vonalkód vagy egy QR kód szerepeljen a gumiabroncsokon, hogy a fogyasztó összehasonlíthassa az abroncsokat, ezeknek a minőségét, hogy az nyári vagy téli, abroncs, illetve hogy az adott gumiabroncsot inkább esőben jó használni, illetve mi lehet a futás teljesítménye. Illetve a gumiabroncsok mintázata is kihatással van a teljesítményre és a környezetre. Mártonál egyetértek, amikor is arról beszél, hogy milyen fontosak az alapanyagok is, és az alapanyagok nyersanyagok forrása, és hogy milyen környezeti beavatkozással állították ezeket elő. Én egy egyszerű címkét szeretnék, amiből kiderül, hogy téli gumiról van-e szó, vagy sem, és minden más információt én egy QR kódba sűrítenék, illetve onnan tennék elérhetővé. Amikor olyan helyzetekről beszélünk, amikor, hogy mikor kell a címkét elhelyezni, és hogyan lehet ezt használni, Példaként azt mondhatnám, hogy a reklámokon egy ikon lehetne, amire rákattinthat az ember és többet megtudhat. Az elektronikus hirdetések meglehetősen költségesek, mégis ez jó megoldás. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Tudom, hogy sok az elvárás. Reméljük, hogy sikerül majd mindenkinek megfelelni. Minden esetre az irány egyértelmű. A bizottságtól, az Energia Főigazgatóságtól Louis úr jött el hozzánk, lehet, hogy nem jól mondtam ki a nevét, hogyha így történt volna, akkor elnézését kérem. Köszönöm szépen, ne aggódjon a kiejtés miatt, egész jól ejtette a nevemet. Köszönöm szépen, hogy megkaptuk mi is a szót. Röviden reagálnék az eszmecserére és a jelentés tervezetre, amelyet nagy érdeklődéssel olvastunk. Először is Köszönöm szépen a különböző képviselőknek, hogy támogatják a javaslatunkat. Tudom, hogy a havas és éles útviszonyokra való utalásod címkén és a fenntarthatósági kérdésekre való kiterjesztése a javaslatnak nagyon fontos az önök számára, az Európai Bizottság szeretné a lehető leggyorsabban bevezetni ezek címkén való szerepeltetését is, az ipari szereplőkkel is. Együtt dolgozunk, hogy mielőbb megfelelő tesztelési normát alakítsunk ki, és aztán remélhetőleg a javaslatunk lehetővé teszi, hogy a címkékre felkerüljönnek utólag ezek az információk delegált jogi aktusok révén. Ez egy fontos eleme a jelenlegi javaslatunknak is. Egy másik elem, amely szóba került, különösen Bóni úr hangsúlyozta ezt, az adatbázis fontossága, valamint annak szükségessége, hogy az adatbázis hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára. Más képviselők is említették, mennyire fontos az átláthatóság, és mennyire fontos a gumiabroncsok teljesítményének mérése. Nagyon fontos, hogy az említett adatbázisban megtalálhatók legyenek a technikai dokumentumok is, amelyek bizonyítják, hogy a gumiabroncsok a szabályoknak megfelelőek, így a tagállami piacfelügyeletek is jobban végezhetik a munkájukat. Több hozzászóló említette a gumiabroncs osztályokat. Márta úr és Bóni úr is említették ezeket az osztályokat. Valóban a javaslatunk az energiahatékonysági címkézési szabályozáson alapul, amelyet ez a ház is megvitatott több mint egy évvel ezelőtt. A legfőbb osztály egyébként majdnem üres, lehet, hogy ez esetben nem kell az osztályokon változtatni, de a nedves tapadási osztályt illetően a forgalomban lévő gumiabroncsok nagy része ebbe az osztályba került, lehet, hogy itt az osztályok közötti elkülönítést felül kell vizsgálni. Többen említették azt is, hogy a fenntarthatósági kérdéseket is meg kellene említeni a címkéken, Márten úr például a forrás kérdését említette. Más többen is említették, hogy fontos, hogy ne legyen túl sok információ a címkén, úgyhogy egy megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, a között, hogy elég információt tartalmazon a címke, olyan információkat, amelyekre a fogyasztók igényt tarthatnak, és a között, hogy túl sok információ szerepel a címkén, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólását. Most pedig megkérném a jelentéstevőt, hogy tegye meg záró megjegyzéseit. Még valaki szót kért? Persze, van rá időtesség. Köszönöm szépen, elnök úr. Bóné urat, professzor urat nem tudtam meghallgatni, de három megjegyzést szeretnék fűzni ehhez a jelentés tervezethez. Összességében jónak tartom a szöveget, de egy ponttal kapcsolatosan módosítókat szeretnék benyújtani. Itt arról van szó, hogy az Európai Bizottság a négyes cikk hármas bekezdésében például miért kívánja szigorítani a reklámozást, és Bóni kolléga itt gyakorlatilag nagyon helyesen megjegyzést fűzött ehhez a javaslathoz, de a négyes pontot szerintem módosítani kellene, szerint a technikai reklámanyag ugyan nem tartozik bele egy címkébe, de ezt módosítani lehetne. Például a technikai anyagba beletartozik például a, beletartoznak a plakátok. Ugyanerről van szó a 9-es módosításnál, itt vizuális hirdetések helyett egyéb hirdetőanyagokról beszél, de a címkét a beszállítók elérhetővé teszik kezdető mondatot szeretném töröltetni, ugyanez igaz a 15-ös módosításra vonatkozóan is, ahol egy nagyon bonyolult kiegészítéssel bővült a cikk. Itt a kurzor ráállításával, képernyős esetén koppintással való hasonló technikával megjelenítése, és így tovább. Ez a szövegrész szerintem túlságosan korlátozza az ipari szereplők lehetőségét a hirdetésekre vonatkozólag, ezért ebben a témában összesen három módosítást szeretnék benyújtani. Ugyanis a bizottsági javaslattal a reklámozási lehetőségek masszívan korlátozódnak, anélkül, hogy a fogyasztónak ebből bármiféle előnye származna. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, most a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, Szerintem nem csak kiegészítették azt, amit mondtam, hanem nagyon inspiráló dolgokat is hallhattunk, és néhány kérdésről igenis el kell gondolkodnunk, ami például a fenntarthatóságot illeti, illetve a különböző kategóriák, osztályok használatát, és azon is el kell gondolkodnunk, hogy mindez milyen hatással lesz az árakra. Nagyon fontosnak tartom mindezt. Ezeket mind meg fogom vizsgálni, meg fogom vizsgálni persze a reklámmal kapcsolatos javaslatokat is, amelyeket a kolléga az imént említett. Mindenki benyújthatja holnap még a módosítóit, és utána közösen megvizsgáljuk a benyújtott módosítókat, és megpróbálunk kompromisszumokat építeni, azért, hogy az összes fogyasztó számára világos információk kerüljenek ki, de másrészt persze támogatni szeretnénk ezt az iparágat is, hogy meg tudjon felelni lépésről lépésre a különböző a nedves tapadási osztály tekintetében a fogyasztóknak a tapadás, havaség és útviszonyok között, és így tovább egyéb kategóriákban is. Köszönöm szépen, holnap 2 óra módosítók benyújtásának határideje. November 21-én vitatjuk meg a módosítókat, és január 7-én szavazunk itt az ITRE-ben. Most áttérünk a következő napi rendi pontunkra, az ötös napi rendi pont, a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz tevékenységeit az Euratom szerződés alapján kiegészítő európai nukleáris biztonsági eszköz létrehozása, Vladimir Urucsava jelentéstevő és a több éves pénzügyi keret keretein belül született meg ez a javaslat. Az Európai Nukleáris is Eszköz az MFF-et kiegészítő tevékenységekkel, amelyeket az Euratom szerződés keretén belül kell végrehajtani. A jelentéstevőnek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Az Európai Uniónak biztosítania kell a folytonosságot a nukleáris biztonság területén, a szomszédságában és a világon, világban összességében. A Csernobili és a Fukushimai baleseteknek globális eh, politikai következményei voltak. Üdvözlöm az új európai nukleáris biztonsági eszközt, amely kiegészíti a szomszédság és fejlesztési, valamint nemzetközi együttműködési eszközünket. Itt a monitorozásra, a jelentéstételre, értékelésre, tájékoztatásra, kommunikációra vonatkozó ugyanazokat a szabályokat látjuk, mint ami a szélesebb eszközre érvényes. A szabályok kiigazítása egy egységesítése egy további lépés az EU-s szabályok egyszerűsítése felé. Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz a tagállamok fejlett nukleáris biztonsági normáit, szabályait és gyakorlatait harmadik országokra is átruházza, az Euratom szerződéssel összhangban és három irányelvvel összhangban, amelyeket mindannyian ismerünk, a nukleáris biztonsági irányelv, a sugárzás védelmi irányelv, valamint a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó irányelv. A tervezet hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy hatékony nukleáris biztonsági eszköz legyen a kezünkben, és hogy a lehető legmagasabb szintű nukleáris biztonság valósuljon meg, különösen az Európai Unió közvetlen szomszédságában. A nukleáris biztonsági eszköz remélhetőleg átfogóbban fogja ellátni a monitorozási feladatokat is. Ebben az összefüggésben a több éves indikatív programokba bekerülnek azok a rendelkezések, amelyek átfogó biztonsági értékelésekre vonatkoznak, a nukleáris létesítmények stressztesztjére, továbbá ide tartoznak még a megfogalmazott ajánlások végrehajtása és a releváns ajánlások megfogalmazása. Az EU vonatkozó rendeletének alapján azok az országok, amelyek pénzügyi támogatást kapnak, be kell, hogy tartsák, illetve vállalást kell, hogy tegyenek arra, hogy betartják a az atomsorompó egyezményt, a vonatkozó nemzetközi megállapodásokat, tiszteletben tartják a nukleáris biztonságra vonatkozó szabályokat, és vállalást kell tegyenek arra is, hogy a releváns ajánlásokat és intézkedéseket végrehajtják. A monitoring és a közösségi fellépés eredményeinek értékelése előre meghatározott indikátorok alapján történik. Ezek a mutatók vagy indikátorok teljesítmény alapúak kell, hogy legyenek, célorientáltak, illetve eredményorientáltak, annak érdekében, hogy nagyobb felelősséget és elszámoltathatóságot követeljenek meg a kedvezményezett országoktól az Európai Unió és annak tagállamai felé, ami az elért eredményeket illeti, különösen ami a biztonságot javító intézkedések végrehajtását illeti. A jelentés tervezett lényegében ezzel egészítette ki a bizottsági javaslatot. Várom a kollégák részéről a további ötleteket arra, hogy hogyan lehetne még tovább javítani a javaslaton. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves kolléga, ezeket, ezt a bevezetőt. Most pedig az SND részéről Gajer úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. A jelentéstevő vel teljesen egyetértek abban, hogy a nukleáris biztonság a harmadik országokban a múltban látott baleseteket követően nagyon fontos összetevője az Európai Unió külügyi fellépésének. a lehető legmagasabb nukleáris biztonsági standardok, normák betartását és betartatását a polgárok védelme és a környezet védelme érdekében is támogatnunk kell. Én magam nem vagyok nagy barátja az atomenergiának, de ha már jó demokrataként elfogadom, hogy más országok más döntéseket hoztak, akkor legalább legyenek a lehető legbiztonságosabbak ezek a létesítmények azért, hogy ezen országok polgárait se sodorják veszélybe, és a szomszédos országok polgárait sem. A bizottsági javaslatot üdvözöljük, de a bizottsági javaslat néhány pontját nem tartjuk kielégítőnek, Ebben nagy részt egyetértünk, a jel- egyetértek a jelentéstevővel, akinek egyébként nagyon szépen köszönöm a jelentéstervezetet. Ami a stressztesztek jelentőségét illeti, egyetértünk egymással, és abban is, hogy a nemzetközi megállapodásokat és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést is a javaslatnak, javaslat részévé kell tenni. Például a Nemzetközi Atom Energiaügynökséggel való együttműködést. A javaslat nem tartalmazza a nemzetközi atomenergia biztonságra vonatkozó normákat, de úgy gondoljuk, ezek beletartoznak a javaslatba, és a magas biztonsági szint kell, hogy az alapja legyen a harmadik országokkal való együttműködésünknek is. Egy további elem, amely most már csak preambulum bekezdésben szerepel, de a korábbi javaslatban kiemelt helyet kapott, azok a konkrét intézkedések, amelyeket előmozdíthatnánk. Én azt gondolom, ezeknek újra bele kell kerülniük a szövegbe, ezzel világosan téve, hogy milyen intézkedéseket lehet ebben a keretben támogatni. És azt gondolom, hogy azok a harmadik országok, amelyek támogatást kapnak, azok az atomsorompó szabályai, szabályokért is sikra kell, hogy szálljanak, és ennek megfelelő nemzetközi megállapodásokat alá is kell írniuk a nukleáris biztonsággal összefüggésben. Azt sem értem, hogy az eszköz eredményének mérésére a bizottság miért csak számszerű mutatókat javasol. Szerintem kvalitatív eszközöket is, mutatókat is be kell vezetni. És végül úgy gondolom, hogy az átláthatóságra vonatkozó rész hiányzik a szövegből, ezt az Orkuszi egyezmény megköveteli, és minden egyéb hasonló szöveg egyébként tartalmazza ezeket. Végül a Euratom Loan Facility-re is hivatkozik a szöveg. A bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy ezek a pénzügyi eszközök az eszköz 300 millióján felülszámítandók, vagy ennek részeként? Rivazi asszony az öldek részéről tessék. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez egy érdekes eszköz, egy európai együttműködési eszköz a biztonsággal kapcsolatban, harmadik országokkal, és hát mi parlamenti képviselők vagyunk. Az Euratom szerződésre vonatkozó hivatkozást kivesszük innen, segítünk harmadik országokat abban, hogy a nukleáris biztonságot javítsák, és minket parlamenti képviselőket ebből teljesen kizárnak. Hát mi azért fogunk módosítókat benyújtani, hogy az együttdöntés megmaradjon mindegy, hogy Ukrajnáról, Fehér Oroszországról vagy más harmadik országról van szó, információt az információhoz jogunk van, a véleményformáláshoz is, és a döntéshozatalhoz is. Ez tehát az első dolog. A másik pedig módosítókat fogunk benyújtani az eszközzel kapcsolatban mindenről, ami a harmadik országokat érinti, tehát a leszerelés, például a szennyezett helyszínek tisztításáról, a régi uránbányák tömkelege van Ázsiában, amelyeket ahol a helyszíneket meg kell tisztítani a szennyeződéstől, ugyanis ez csak komolyabb problémákat okoz később, hogyha mezőgazdasági tevékenységbe fognak a területeken. Mindez tehát azt jelenti, hogy nagyon olyan realitásokkal kell szembenéznünk, amelyek, amelyek nagyon fontosak, a szennyeződés kérdése felvetődik. Aztán pedig a befogadhatósági kritériumok, illetve akkor, hogyha nem tartja valaki tiszteletben a szabályokat, akkor milyen lépések vannak, ezek is szerepelnek a szövegben. Párbeszédet kell folytatni a harmadik országokkal, amennyiben ez a párbeszéd nem vezet sikerre, felfüggesztik, a, leállítják a finanszírozást. Kollégáim elmondták, hogy általános feltételeket kell meghatározni, amelyeket a harmadik országokra alkalmazunk, és hogyha harmadik országok együttműködnek velünk, akkor a demokratikus elveket, az emberi jogokat tiszteletben kell, hogy tartsák, az atomsorompó egyezményt és ennek mellékleteit, az összes egyéb nemzetközi szerződést és azok további módosításait ezek az országok be kell, hogy tartsák, mert egyébként nem adhatunk nekik pénzügyi forrást, nem fogad, jutható ez el. Aztán pedig az ilyen nukleáris létesítmények esetében az átláthatóság, illetve a részvételi, közvélemény részvételére vonatkozó szabályokat be kell tartani. Ne felejtsük el a lite a ruténium C100-as volt a levegőben egy ilyen felhő felhőben, és a lakosságnak, a civil szervezeteknek joga van ahhoz, hogy a mérési eredményekről tájékozódjanak, tehát ez az eszköz hasznos információkat biztosíthat ö, számunkra is, a bizottságnak, a parlamentnek és a helyi lakosságnak is, és tudják azt is az érintettek, hogy a mezőgazdasági tevékenységet ez hogyan befolyásolja például. 10 millió euró a, a plafon, ahol cselekvési tervet kell benyújtani, szerintem az 5 millió euró kell, hogy legyen ez. A legtöbb kiadás ugyanis, a legtöbb ilyen projekt 10 millió euró alatti összegre rúgott, tehát ezért javaslom, hogy 5 millió euró legyen ez a limit. Ez az eszköz, amit a bizottság most létrehozna, valóban hozadott értéket teremt, de figyelembe kell venni az összes realitást, és az információhoz való hozzáférést biztosítani kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Teliska úr következik a liberális frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetérthetünk, hogy ugyan a megközelítésünk, a hozzáállásunk, illetve a nukleáris energia relevanciájának a megítélése mind-mind eltérő az egyes tagállamokban, azért az Európai Unió eléggé előre haladt már, jó az élen jár a biztonság tekintetében, a gyakorlatban, illetve a technológia is fejlett, amelyet alkalmazunk. Persze az igaz, hogy nincs olyan atomerőmű, amely nem befolyásolja az Európai Unió biztonságát, teljesen mindegy, hogy mennyire messze van tőlünk, és ez egy nagyon is releváns ok arra, hogy foglalkozzunk az atomerőművekkel, az ilyen létesítményekkel. Üdvözlöm a kollégáim véleményét, én is ugyanúgy, ahogy ők elmond, kollégák jelezték, még hiányosnak tartom a bizottság javaslatát, egy-két ponton ugyanis egy-két pontra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Nem szeretném megismételni, ami már elhangzott, hanem csak az ezen kívüli dolgokra koncentrálnék. Először is az úgynevezett tematikus fókusz. Szerintem ez helyes, viszont, ahogy elhangzott, az atomsorompó egyezményre, atomsorompó egyezményre is hangsúlyt kell fektetni. Plusz a kondicionalitásra, ennek több oka van. De nyilván meg is kell különböztessük az egyes országokat egymástól, annak alapján, hogy milyen a hozzáállásuk, mennyire hiteles a leszerelés és egyéb tevékenységekre vonatkozó tervük, a kockázatértékelés, a környezetvédelmi értékelés milyen, a biztonsági szabályok milyenek, és így tovább de nyilván annak alapján is különbséget kell tennünk, hogy mennyire fejlett az atomprogram az érintett országban. Tehát ez egy többszintű differenciálás, amelyet meg kell, hogy valósítsunk a harmadik országok között. Értékelésről beszélünk, illetve kockázatfelmérésről, de azért mérhető mutatókkal kell, hogy rendelkezzünk. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy stresszteszteket hajtunk végre, ahol megvan a robusztus metodológia, hanem olyan országokkal is foglalkozunk, ahol egyrészt kisebb az átláthatóság, másrészt pedig nehezebb az értékeléseket elmérni, úgyhogy el, elkészíteni. Úgyhogy nagyon alaposaknak kell lennünk, hogy elérjük, hogy mérhető mutatók alapján le, legyenek, lehessen ezeket a forrásokat felhasználni. Az előadó javaslatát támogathatónak tartom. Még egy-két ponton szeretnék módosítókat benyújtani, hogy a hangsúlyt áthelyezzük, de ahogy a vita mutatja, nem hiszem, hogy lesznek itt nagy véleménykülönbségek, úgyhogy örömmel várom, hogy véglegesítsük ezt a szöveget az árnyék előadókkal és az előadóval. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák, és akkor a GUE frakció nevében Kólicsek úr kap szót. Köszönöm szépen! elnök úr, kedves kollégák, azt hiszem nagy részben már minden fontos tudnivalót elmondtak. Két perc persze nem elegendő arra, hogy minden fontos témát megemlítsünk. De kezdjük az elején, az Euratom szerződés nagyon nagy jelentőségű, és a közvéleményt kötelesek vagyunk minden fejleményről tájékoztatni a nemzetközi együttműködésben. Mindenről tájékoztatnunk kell tehát a közvéleményt, ami a nukleáris biztonságot érinti. Ami a stresszteszteket illeti, ezek hozzájárulnak a létesítmények biztonságához. A harmadik országokkal folytatott együttműködésben igaz, hogy egyfelől az átláthatóság nagyon fontos, másfelől pedig a biztonságról beszélünk, illetve a gyártók, az érintett céhek know-how-jának, szolgáltatók know-how-jának a védelméről, ennek a technológiának a védelméről, és nagyon fontos ezt az egyensúlyt megőrizni. Ezen a területen nem engedhetünk meg semmifajta közvetett vagy közvetlen befolyásolást. tehát nem befolyásolhatóak azok az országok, amelyek másfajta technológiát kívánnak alkalmazni, és így tovább, tehát az úgynevezett nagy testvér megközelítés nem alkalmazható. Mindenképpen az Euratom szerződés kell, hogy legyen az EU és a harmadik országok közötti együttműködés alapja. A szennyezés, a légszennyezés és egyéb szennyezés is igen komoly téma nem csak Franciaországban, hanem más országokban is, amelyek ezt a technológiát használják, és ezért is nagyon óvatosan kell eljárnunk az ilyen technológiák alkalmazásakor. Vannak olyan tagállamok, amelyek elutasították az atomenergia alkalmazását, viszont ha, tulajdonképpen használják ezt a fajta technológiát mindenfajta különleges berendezésben, és még így is hozzájárulhatnak a nukleáris szennyezéshez. Nyilvánvaló, a cselekvési tervekre is oda kell, hogy figyeljünk. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, és azt mondja, hogy elnézést, a két perc lejárt, és most Metzasszonynak kell átadnom a szót, ha itt van a teremben. Nem kér szót? Ó, hát akkor Köszönöm szépen. Jó, és az Európai Bizottság következik. Ó, Hármszasszony viszont szeretne szólni. Hát nem ugyanaz, nem Metszasszonyjal egyenlő, de teljesen nyitottak vagyunk, úgyhogy átadom a szót Harms asszonynak. Én csak egy ponttal kapcsolatban szerettem volna mondani valamit. A nukleáris biztonsági eszközzel kapcsolatban. Az Európai Parlamentben kollégáimmal elég intenzíven foglalkozunk a Fehér Orosz projekten. Osztravici stressztesztet már elvégezték, és az ajánlások megszülettek. Most nagyon jó lehetőség lenne, hogy az Európai Parlament kezdeményezésére ellátogassanak ezek a kollégák, akik foglalkoznak a témával Minskbe is és Ostravicbe is, és hogy megnézzék, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul meg a nukleáris biztonság. Egyelőre viszont a fehér orosz oldal mindenfajta találkozót, mindenfajta látogatást mind a két helyszínen blokkol azért szerettem volna ezt a konkrét példát felhozni, hogy lássuk, hogy a parlamenti képviselők részvétele ebben a folyamatban nagyon sokat számít. Tehát az eszközhöz kapcsolódó folyamatban, és kérném az Európai Bizottságot, hogy támogassa a mi kezdeményezésünket, hogy elutazzunk Minskbe, és hogy megbeszéljük az osztravíci stressztesztet is. Köszönöm szépen, asszonyom, és akkor most adom át a szót Gariba úrnak az Energia Főigazgatóságtól a szót. Uh, no, we'll reply. No, no comment. Nincsen hozzáfűzni való érdek szerint. Okay. Um, so, sorry, but so... Elnézést. A DEFCO főigazgatóságot képviseljük, ezzel az eszközzel foglalkozik ezért lepettem meg egy kicsit, de nem nevét jól mondtam? Geriba úr? Nem. Akkor elnézését kérem. Így az elnök. Kérem, mutatkozzon be. Igen, jó. Elnézést a félreértésért. Pászkádó vagyok, a, fő, a Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Főigazgatóságon dolgozom. Ezt az eszközt a mi főigazgatóságunk kezeli. Először is szeretnék az előadónak és a munkatársainak köszönetet mondani. Nagyon jó volt az együttműködés és az információcsere, és nagyon jól ütemezett is. Szeretnék reagálni az elhangzottakra. Magával a szöveggel kapcsolatosan egy megjegyzésem volna a reszicollal kapcsolatosan. Azon tagállamokról szól ez, amelyek atomenergia programmal rendelkeznek. Ez diszkriminatórikus szerintünk, és olyan tagállamok, amelyeknek korábban volt atomenergia programjuk, és most ezt kivezették, őket kizárják ebből a programból. A stresszteszt végrehajtását támogatjuk, de emlékeztetnék, hogy ez olyas valami, amit az INSREG végez, az Inszregnek van vezető szerepe a nyomok, nyomonkövetésben. Ami a nyomonkövetést illeti, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan eszköz, amely alkalmazható és alkalmazandó is. A harmadik országokat, amelyek ezt az eszközt használják, szeretnénk afelé terelni, hogy a verifikációt elfogadják, de ezt nagyon diplomatikusan kell megtenni, nem pedig feltételesen, ahogyan ezt most szinte egyeteműen sürgeti ez a dokumentum. Végül pedig, ami a feltételességet illeti, a különböző feltételeket, amelyeket az egyes felszólalók említettek, ez mind nagyon érdekes, de itt is igaz, hogy ez olyas velemi, amit a szerepen kell végrehajtani, amikor a tagállamokkal egyeztetünk. Ennyit szerettem volna csak elmondani. Köszönöm. Minden rendben, köszönöm szépen az észrevételeit. Urucsev úr, Vladimir. Tessék, köszönöm szépen. Először is szeretnék minden kollégámnak köszönetet mondani a nagyon jó javaslatokért, észrevételekért a véleménnyel kapcsolatosan, a jelentéssel kapcsolatosan. Az európai támogatás a harmadik országoknak bizton, nukleáris leszerelés és biztonság érdekében nagyon fontos. A módosítókra is várok, a kollégáim bizonyára benyújtanak majd néhányat. A magam részéről szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy az Euratom szerződés teszi lehetővé, hogy itt lehetünk. Ez nem a szokásos jogszabály, és ne is keverjük, ne is mossuk össze, össze őket, mert különböző eljárásokat igényelnek, amelyeket követnünk kell. Egyéb esetben elfogadhatatlan keverékek jönnek össze létre. Köszönöm szépen, várom a módosítókat. Ez egy nagyon fontos észrevétel volt a módosítók benyújtásának határideje november 7-e déli 12 óra. 23-án fogjuk tárgyalni a szöveget, decemberben kerül a plenáris elé. Hatodik pont, elektronikus szavazás. Három pontról kell szavaznunk. Nem feltétlenül elektronikus, minden esetre szavazunk. Három perc múlva kezdünk. It's great time for me. Yes. Sorry. Good afternoon once again. Welcome. Még egyszer Kedves mindenkinek. kollégánk, kollégák, üdvözlök még egyszer mindenkit a szakbizottsági ülésen. Térjünk rá a szavazásra. Először is egy próbaszavazást szeretnék elrendelni. Remélem mindenkinél itt van a szavazókártya. Nagyszerű. Akkor megnyitom a szavazást. Ah, my goodness, me too. And, uh, well, 38. 38, összesen 67-en vagyunk a szakbizottságban. Most már 39-nél tartunk. Kérdésem, ennyire nem szeretnek az itrében szavazni? Már 40-re kúsztunk fel. What you do? I close the vote. Thank you very much. Lezárom a szavazást. Akkor ezek szerint működik minden. Térjünk rá az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezetére, amely az Invest EU programot hozza létre, az EFCI-t így ismerjük. Sean Kelly kollégánk az előadó. Kezdjük meg a szavazást! 169-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette ellene ellenőrizzük. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Accepted. Elfogadva. 170 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Accepted. Elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. elutasítva. Ezúttal A kompromisszum. Elektronikusan szeretném ellenőrizni a szavazás eredményét. Szavazunk tehát az A kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, Ezt most ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Rejected. 17... Elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 180 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez megegyezik a 181-jel, mind a kettőről szavaztunk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 214 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.15 mellette ellene elutasítva, 2.16 mellene, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 2.16-ot. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 260 mellette ellene ellenőrizzük. 260 lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 286 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 285 és 287 együtt, ezek azonosak mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Két módosítóról van szó, a 285-ről és a 87-ről, lezárom a szavazást. Elutasítva két módosító, a 288-89 együtt mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 314 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 314, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 315, és a 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 317 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 317. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Két módosító, 318, 319 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 350 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 367 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 369 mellette ellene tart, ellenőrizzük elektronikusan, a 369-et mellette Most lezárom a szavazást. Elutasítva. 370 és a 38 ezekről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 372 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 374 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 375 mellette ellene tartózkodás elfogadva 376 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 377 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 433 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4 módosítóan 462, 463, 464, 465, ezek azonosak, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan ezt a négyet együtt szavazunk róluk 462-től 465-ig. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19 19-es módosítom, kompromisszum mellette ezek szerint elfogadják. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette ellene, most ellenőrizzük 53. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56 mellette ellene elutasítva. 57 és az egyes együtt elektronikusan szerezni az ötven szeretné az 56-ot ellenőrizni, lehet, hogy nem is olyan rossz ötlet. 57, nem, az 56 elnézést, lezárom a szavazást. Sokkal inkább elutasítva, mint amennyire én láttam, de a, szavazzunk az 57-ről és az 1-ről, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan, 57 és 1. Együtt szavazunk ezekről azonos tartalmúak. Lezárom a szavazást. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 eh, elfogadva, 65 Mertel ellene eh, tartózkodás elfogadva, 23-as elfogadva, 70-es menetelene tartózkodás elfogadva, illetve utasítva 24 elfogadva, 70, 25 elfogadva, 77 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellenet. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 85. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 30-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 102 mellette ellene ezt ellenőrizzük, 102-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tart, ezt uh, ellenőrizzük elektronikusan a 124-est. 124, lezárom a szavazást, elfogadva. 125 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt még egyszer. a biztonság kedvéért. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 135-öt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 136 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 39-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 és 159 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 és kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166 mellette ellene ellenőrizzük. A biztonság kedvéért lezárom a szavazást. Elutasítva. 167 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Elektronikusan név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Nézzük a következő napi rendi pontot. Kedves barátaim, a következő téma az önvezető gépjárművek az európai közlekedésben. A szakbizottságunk alelnöke kimentette magát, elnézést kér, amiért nem tudott eljönni. A nevében szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak és a titkárságnak is a nagyon konstruktív munkát. Henkel úr sajnos nem tudott eljönni, délutára nem ért ide Brüsszelbe, ezért kaptam tőle egy levelet, ennek az ismertetését kérte. Nézzük a véleménytervezetet, ennek a címe tehát önvezető gépjárművek az európai közlekedésben, előadója Hans Olaf Henkel, négyes kompromisszum, elfogadva ötös menete, ellene tartózkodás, elfogadva 30-as módosító második része mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Természetesen lehet elektronikusan szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést kérek. Hatodik kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34 mellett ellene tartózkodás, elfogadva. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadva. 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 63-at, illetve 53-at, ellenőrizzük az 53-as módosítót, lezárom a szavazást. Elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt is elektronikusan. Lezárom a szavazást. Ahogyan láttam, elutasítottuk. Kérem látványosan jelentkezzenek, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 67, mellette ellene tartózkodás elutasítva 69 mellette, ellene ellenőrizzük a 69-est, Lezárom a szavazást. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71-es módosító első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71-es módosító második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 72-es módosító. A GUE azt kérte, hogy név szerint szavazzunk. A szakbizottságunkban legalább 14 szakbizottsági tagnak el kell fogadnia ezt a kérelmet, ahhoz, hogy ez érvényes legyen, ezért szeretném megkérdezni, hogy akarják-e, hogy szavazzunk a 72-es módosítóról név szerint. Ki támogatja, hogy név szerint szavazzunk? Igen, megvan a, rendben, megvan a 14. Akkor most név szerint szavazunk. 72-es módosító. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Rendben, lezárom a szavazást. Elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 72, 76 mellette, ellene, ellenőrizzük a 76-ost, lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös. A négyesről szavaztunk az imént. A négyesről szavaztunk az imént. A következő az ötös lesz. Még egyszer, négyes módosító mellette, ellene, Tar- el, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14 mellette, ellene, ellenőrizzük a 14-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig rátérünk a zárószavazásra, név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnknek, aki nincs jelen a mai délután folyamán. Megyünk tovább, a blockchainről szóló szavazás következik, blokklánc előre tekintő kereskedelem politika címe, Krisztián Szilviu Busoy a jelentéstevő. Busoly úr, elnézést kolléga mondja az elnök, hogy rosszul ejtettem a nevét. Térjünk is rá a szavazásra. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilenc mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 23 mellette, ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 23-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ezúttal hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 48 mellette ellene ellenőrizzük a 48-ast, 48. Lezárom a szavazást, elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük ezt még egyszer, 49, 49-es, lezárom a szavazást, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Név szerinti szavazás következik, mint zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szépen köszönöm. Nagy többséggel elfogadtuk, Busoly kolléga jelentését köszönjük szépen a kollégának a munkát. Nagyszerű. let us start then. Kezdjük akkor el a következő napi rendi pont tárgyalását, kedves barátaim. Úgy látom, mindenki készen áll. Ah, okay, good. The most important lady is coming a legfontosabb hölgy éppen most érkezik. Kilences napi rendi pont az egységes piacra, a vállalkozások köztük a kis és középvállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása. Mi vagyunk az illetékesek a kávék esetében. Kizárólagos illetékességünk van ezen a téren. 188 módosító érkezett be ezzel a jogalkotási állásfoglalással kapcsolatosan. Ami az eljárást illeti, egy roppant, bonyolult dosszéről van szó, összességében öt szakbizottság vesz részt a munkában, mind az ötnek kizárólagos illetékessége van egy-egy területen, ezért azok a módosítók, amelyek egy másik szakbizottság kizárólagos illetékességébe tartoznak, azokat, azokról a jövőben nem fogunk szavazni, mert hát a kizárólagos illetékesség kizárólagos illetékességet vagy hatáskört jelent. Ez pedig a mi esetünkben nagyon jó hír, mert ez egyben szavatolja azt is, hogy ittre az ITRE szakbizottság az egyedüli felelős a KKV-kra vonatkozó rész esetében, és senki sem szavazhat erről a szövegrészről az ITRE-n kívül, úgyhogy ez nagyon jó hír nekünk. Kollégánk, az alelnök, Patricia Toja asszony a fájl felelőse. Téd a szó, Patricia. Grazie, Presidente, grazie. <laughs> Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök annak, hogy ma lesz időnk egy kis eszmecserére, e, és ezt a dossziét meg tudjuk vizsgálni, ahogy mondtad is, elnök úr, e, van itt némi átfedés több szakbizottság munkájával is. Ezt a programot ugyanis úgy találták ki, hát nem ismételgetem, hogy megvan annak a kockázata, ugyan kevesebb a kockázata, hogy ilyen átfedések lesznek, de hát így senki nem tudja a KKV-kra rátenni a kezét kizárólagosan, mert a szakbizottságoknak együtt kell ö, működnie. Tehát nagyobb az előny, mint a hátránya ezeknek az átfedéseknek. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, nem csak a módosítókkal, hanem a két szakmai találkozó során adott hozzászólásokat, hozzájárulásokat is, mert ezeknek az eredményét megbeszéljük holnap az árnyékelőadókkal, és nagyon szeretném tehát a közreműködőknek megköszönni ezt a nagy munkát, sikerült így a módosítókat is egy picit alakítani. Igyekeztem a lehető legtöbb módosítót befogadni, mert ahogy az első eszmecserén is a bizottságban ezt láttuk, a frakciók konvergálnak a kkv céljával mindenki egyetért, támogatásának céljával mindenki egyetért, úgyhogy mindegyik módosító gazdagítja a szöveget. Szeretném először is kiemelni a az első dolgot a módosítókkal kapcsolatban, hogy minden frakció nagy fontosságot tulajdonított a KKV-k növekedésének. Minden frakció szeretné, hogy a növekedés és fejlődés megvalósuljon, tehát ne csak a jelenlegi status quo maradjon meg, ebben egyetértenek. Aztán a fenntarthatóság témájában is egyetértenek a frakciók. Persze vannak olyan frakciók, amelyek erre nagyobb hangsúlyt helyeznek, Mások azt mondják, hogy mondjuk a, az ismételgetését ennek a kifejezésnek azért ne tegyük meg ilyen sokszor, de hát a KKV-k szempontjából ez prioritás, és akkor a digitális átmenet kezelése. Ugye ez a program, amelynek hozzá amelynek forrásai korlátosak, a KKV-kat kell, hogy segítse az átállásban ez gyakorlatilag egy nagy vihar, ami mindent a feje tetejére állít, most ez a helyzet, viszont utána rengeteg előnyel jár. És van még egy másik célkitűzés is, amelyre szeretnék figyelmet felhívni. Szeretnénk a KKV-k növekedését, új munkahelyek teremtését látni, tehát azért, hogy a növekedésnek ugye ez legyen a következménye, méghozzá, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre. Én szeretném azt is hozzátenni, hogy nagyon fontos az a kritérium, amelyről, ugye, amelyek kapcsolatban dolgoznak a e, kollégek, és hogy segítsük a, a KKV-kat a menedzsment, menedzseri készségek megszerzésében gyakran van jó termékük, vagy innovatívak, viszont válságba keveredhetnek, miközben sikert érhetnének el azért, mert nincsenek meg ezek a menedzsment készségek aztán pedig a COSME program jó elemeit értékeljük. Az európai, az Enterprise Europe hálózatot tovább kell fejleszteni, mert ez egy nagyon fontos, pozitív tényező, és az Erasmus program, Erasmus program a második amely szerte Európában érzékelteti a hatását. Szeretném hallani az önök véleményét, hogy csak a fiatal vállalkozókat célozza meg, mert ugye az Erasmus a fiatalokat célozza meg, vagy vegyük a vállalkozókat, és mondjuk azt, hogy az Erasmus az segíti a vállalkozókat, eh, függetlenül attól, hogy fiatalok vagy sem. És végül pedig eh, szeretném a mutatók egy kicsit kényesebb kérdését megemlíteni az éves jelentéssel kapcsolatban. A bizottság kevés mutatót sorolt fel, és a képviselők és én is egy kicsit gazdagították ezt. A bizottság ugye két mutatót adott, és mi még ehhez hozzátettünk, igyekeztünk megmenteni minden javaslatot, és a bizottság javaslatát kiegészíteni is igyekeztünk, mert szerint szerintem ez egy picit korlátozott volt, és az utolsó két megjegyzésem pedig két olyan téma, amely nagyon közel áll a szívemhez, de szeretném, hogy meghall- szeretném meghallgatni a többiek véleményét, néhányan már mondták, hogy támogatják. A szociális vállalkozásokat is szeretnénk megcélozni, tehát a közösségi gazdaság vállalkozásait szeretnénk felvenni a program kedvezményezetjei közé, mert gyakorlatilag a szociális piac gazdaságban ezek szerepelnek Európában, és ezek kevésbé profitorientáltak, inkább munkahelyet teremtenek, hogy negyen, szerintem nekik is jogok lenne, jogosultságok lenne részt venni ebben a programban. És az utolsó dolog, az árnyék előadókkal holnap a e, vállalkozások hálózatát kellene még egy picit tisztázni. Ugye ez az Enterprise Europe hálózat nagyon világos koncepcióról van szó. Egy pillanat, elnök mindjárt befejezem, tehát ez több, mint egy klaszter, nagyon szorosan összekapcsolódott vállalkozásokról van szó. Mindegy, hogy gyártás vagy szolgáltatási ágazatról van szó, ezek együtt dolgoznak, és őket általában bizonyos országokban úgy kezelik, mint hogy a konzorciumot alkotnának. Talán ezt a koncepciót is lehetne itt alkalmazni, és valami olyan nevet adni neki, ami nem fedi le az Enterprise Europe nevet, tehát hogy ezt is elnevezzük, az értékláncot így tud, figyelembe tudnánk venni. Szerintem az elkövetkezendő években ezt figyelembe kell venni. Elnézést kérek elnök úr, hogyha túléptem az időmet egy picit. Köszönöm szépen. Rendben van, semmi probléma, mondja az elnök. És Óvig úr az árnyék előadó a néppárt képviseletében, de ő egy picit késik, úgyhogy Teliska úrnak adom meg a szót a liberális frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Tolja asszony jelentés tervezetét, és köszönöm az előadó asszony erőfeszítéseit a kompromisszumos módosítókban nagyrészt igyekezett beépíteni frakció módosító indítványait. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ezért röviden azt tudom mondani, hogy egy-két helyen kellene már csak finomítani a szöveget, egy-két helyen a pontatlanságokat kiküszöbölni, és a mellékleteket még átnézni, mert a mellékletekben van felesleges ismétlés. A KKV-k munkahelyteremtése az fontos, kihangsúlyozandó szempont, de azt hiszem, hogy ezek apróságok, és holnap úgy is találkozunk Úgyhogy Tojasszony implicit kérdésére adnék inkább választ, amit amikor is ugye arra a két szempontra tért ki, ami az ő szívéhez közel áll. Ami az erasmus illeti, szerintem legitim felvetése ez, ugye nyilván fiatal vagy nem fiatal valaki, a kezdést kell figyelembe venni, tehát hogy egy kezdővállalkozásról van szó vannak bennem kétségek az Erasmus jellegét illetően, hiszen hogyha én most kezdem el a tevékenységemet, akkor nyilván, magát a vállal, nyilván magával a vállalkozással kell foglalkoznom, és talán rövidebb időszak figyelembevétele lehetne észszerű, ami a szociális vállalkozásokat illeti, itt már elmondtam, hogy mellette vagyok, egy teljesen tisztességes javaslat, és ami a, ezeknek a vállalkozásoknak a hálózatát illeti, meg kellene nézni, hogy mennyire a mi szerepünk az, hogy támogassuk a, a vállalkozások hálózatainak a működtetését. Hát talán itt kellene finomítani, finomítani a szöveget, de ahogy mondtam, nagyon jó a tervezet, jók a kompromisszumos módosító tervezetek is, úgyhogy szerintem elég rövid idő alatt véglegesíteni tudjuk ezt. És még egyszer mondom, hogy nagyra becsüljük az előadó asszony erőfeszítéseit, hogy az én és kollégái módosító indítványait beépítette a kompromisszumos módosítókba. Köszönöm szépen, és a zöldek nevében Metzasszony következik. Köszönöm szépen! Nem fogok ma túl sok mindent mondani, jó munka zajlik, mi is benyújtottunk módosítót, az ellenálló képesség, a fenntarthatóság, energiahatékony gazdaság és egyéb témákban amely mind a versenyképességet is befolyásolja, a monitoring és a jelentéstétel is szerepelt a módosításainkban. A KKV-knál elég mm, ködös, nem pontos ezeknek a meghatározása. Ami pedig a KKV-k igényeit illeti, a kozmében jó megfogalmazás szerepelt, tehát a konkrét célcsoportok leírása is jó volt, akiknek segítségre lehet szüksége, képzés, vállalkozói kultúra és így tovább, illetve arról is jó volt a leírás, hogy mire van szüksége a KKV-knak, finanszírozáshoz való hozzáférés, adminisztratív tehercsökkentés és így tovább. És nagyra becsülöm a hivatkozást a tanácsadói segítségnyújtásra, az Invest EU a KKV ablakában, és ez az egyablakos megoldás szerintem nagyon előnyös lehet, tehát örömmel várom a munkát, és köszönöm szépen az előadó asszonynak, hogy a módosítós, módosítóinkat figyelembe vette, és hogy beszélt is ezekről. Köszönöm, asszonyom! A GUE frakció képviseletében López Merbejó asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mm, szeretném megköszönni az előadóasszony munkáját először is, és szerintem a benyújtott módosítók segíteni fogják, hogy elfogadjuk ezt a szöveget. Nem olyan egyszerű és egyértelmű ez a dosszié, és az, els, az egységes piacot támogatjuk, illetve a negatív következményektől kívánjuk megóvni a globalizáció válság és a digitalizáció negatív következményeitől. Mindannyian szeretnénk az állampolgárokat és a fogyasztókat bevonni a képzési folyamatokba, döntéshozatali folyamatokba, és ezért gondoljuk azt, hogy ez feltétel kell, hogy legyen a támogatás hozzáféréséhez a kozme keretein belül. Szerintünk ekkor mozdulnánk el jó irányba. De persze mindez nem maradhat csak a papíron, hanem a gyakorlatban meg kell valósítani. Másodszorban azt is gondoljuk, hogy új vállalkozások megszületését is támogatnunk kell, például a szociális vállalkozásokat is támogatnunk kell, ahogy az előadó mondta, a KKV-k és egyéb vállalkozások közötti együttműködést is, egyéb intézményekkel folytatott együttműködést is, kutatóközpontokra, egyetemekre gondolok itt, és arra, hogy dinamikus, kreatív és felelős ö, vállalkozói szövet jöjjön itt létre. És hát a piaci erők azok mindig egy adott irányba mozognak, a vállalkozásokat abban kell segíteni, hogy megtalálják a szerepüket ebben a helyzetben. És szerintünk ideje annak is, hogy helyet biztosítsunk a dolgozóknak és a dolgozói képviseleteknek európai szinten. Ez kihat a döntéshozatali folyamatra a vállalkozásokon belül, illetve a képzést is érinti a digitális korban nagyon átfogó témák ezek, remélem, hogy be tudjuk őket majd építeni, megállapodásra tudunk jutni ebben a árnyék előadókkal. Köszönöm, és visz, mondja az elnök, és Kohlicsak úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is azt mondanám, hogy a kis és középvállalkozások érdemelnek támogatást, olyanok is, amelyek kooperatívákat hoztak létre, az inkubátorokat is támogatni kell, és mindez szorosan kapcsolódik az Erasmushoz, mert az Erasmusnak az a feladata, hogy ösztönözze a magánszemélyeket, hogy a saját vállalkozásaikat be tudják indítani. Schmidt-Gerc úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság képviseletében a növekedési főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek az egységes piaci eh, program az nyilván az egységes piac működését erősíti, és persze minden érintettet eh, támogat. Szeretnénk a versenyképességet erősíteni, különösen a KKV-k versenyképességét. Üdvözöljük, hogy pozitívan állnak ehhez a programhoz és üdvözöljük azt is, hogy már milyen jó előrehaladást értek el, és hogy igyekeznek hamar lezárni a dossziét. Egy technikai megjegyzés, az Erasmus esetében a fiatal vállalkozók az nem a vállalkozó, megnevezés nem a vállalkozó életkorára vonatkozik, tehát nem a fiatalokat támogatja, hanem a fiatal vállalkozásokat, tehát bárki, aki ö, céget hoz létre, az részesülhet a támogatásból. Ennyit pontosítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor visszaadom a szót Tolja asszonynak az utolsó lezáró észrevételekhez. Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogy Rubigorral két oldalú eszmecserét fogunk folytatni, tehát mondjuk az ő véleményét is ismerjük, volt lehetőségünk már itt eszmét cserélni, konstruktívan járult hozzá ő is az eszmecseréhez, de tulajdonképpen mindenki nagyon konstruktív volt, azt hiszem elnök úr, hogy megvan a feltétele, minden feltétele annak, hogy jó munkát végezzünk, holnap találkozunk megint, nincsenek nagy ellentétek, véleménykülönbségek, egy-két ponton kell, hogy megállapodjunk, ahol még egyelőre nem értünk egyet a legjobb szövegben. Én nekem az a véleményem, hogy semmilyen jó ötletet ne hagyjunk elveszni, amely hasznára válhat ennek a programnak. Tehát minden, ami megerősítheti ezt a programot, felhasználandó most, akkor is, hogyha mondjuk kicsi lépésről van szó, vagy kevés ismert, ismertről, mert lehet, hogy az elkövetkezendő években fontos szerepe lesz, tehát igyekezzünk mindent ide bevenni, és igyekszünk majd mindannyian a lehető legjobb módon megvizsgálni az összes ilyen javaslatot és lehetőséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor a szavazás december 3-án lesz az ipari szakbizottságban idén természetesen. Az IMCO bizottság, a belső piaci bizottság, a felelős bizottság január 22-én szavaz, és rá is térhetünk a napirendünk következő pontjá, pontjára, ez pedig a tízes napirendi pont a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló, ne, kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy a tagállamokat segítsük eh, abban, hogy nukleáris létesítményeiket eh, leszereljék, és bezárják az életciklus utolsó szakaszában. Ez a javaslat az Euratom szerződés 203-as cikkén alapul. Mit jelent ez? A tanács fogja elfogadni a rendeletet, miután az Európai Parlamenttel konzultálta, anélkül, hogy köteles lenne az Európai Parlament véleményét követni. Az előadónk Péter Korumbásev úr, akinek át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem engedje meg, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak a módosításokhoz, módosításokért, és szeretném röviden bemutatni, hogy a különböző politikai frakciók milyen gondolatokkal álltak elő. Ami a benyújtott módosítókat életi, azt látom, hogy mind a zöldek, mind a GUE frakció támogatja azt, hogy az Európai Unió aktívabban lépjen fel a leszerelési programokban. Azt javasolták, hogy 50-ről 60%-ra növeljük meg a százalékos arányt. A legfőbb vitás pontok a következők. A baloldal azt javasolta, hogy az Európai Unió társfinanszírozási arányát növeljük meg. Az Európai Bizottság azt is javasolja, hogy néhány vállalását csökkentse az Európai Unió. A bohunyicei részvállalás az EU részéről 60 százalék, Kozdolújban pedig 63 százalék. A bizottság azt javasolta, hogy csökkenjen a szerepvállalás 50 százalék, 50 százalékra. Ez úgy gondolom nem lenne elégséges. Langen úr arra is rámutatott, hogyha egy ország úgy dönt, hogy atomerőműveit leszereli, akkor ehhez biztosítania kell a szükséges pénzügyi forrásokat is. Ugyanakkor nem Bulgária, nem Szlovákia és nem Litvánia döntött arról, hogy le kell szerelni a területüken található atomerőműveket. Ezt a döntést az Európai Unió hozta meg, és ezt előfeltételül szabta az országok csatlakozásához. Más kollégák azért aggódnak, mert úgy vélik, hogy az Európai Unió pénzügyi szerepvállalását nem szabad, pénzügyi szerepvállalásának nem szabad a jövőre néz a precedenst teremtenie. De úgy gondolom, hogy ezek az aggályok alaptalanok, mert a kozlodúi és a bohunyicai leszerelés előfeltétel volt e két ország EU-s csatlakozása szempontjából. Egy LKR frakcióbeli kolléga a harmadik országok kérdését veti fel, a harmadik országokban történő leszerelés kérdését. Fontosnak tartom, hogy a közös kutatási központban létrejöjjön egy olyan munkacsoport, amely az eddigi leszerelési programok ból összegyűlt tudást összegyűjti. Ez nagyon fontos szakismeret nem csak az Európai Unió számára, hanem az egész világ számára. Fontos, hogy a leszerelési programokat a politika ne ejthesse túlszul. Bárki, akinek szakismerete van, tudása van a leszereléssel kapcsolatosan, meg kell, hogy ossza ezt a tudást más országokkal, ezen országok biztonság és az egész világ biztonsága céljá, biztonsága szavatolása céljából. Úgy gondolom, hogy ne legyen egy maximális plafon, ami a bizottsági részvételt illeti. A bizottság egy maximum plafont javasol, ami 60%-ban állna. Én inkább egy minimális küszöbértéket határoznék meg, ami az Európai Bizottság világos elköteleződését mutatná. Amellett, hogy megfeleljen, meg tudjanak felelni ezek az országok. Ezek az előfeltételek Bulgári és Litvánia esetében egyoldalúan kerültek meghatározásra, a zöldek és a GUE részéről nincs ellenállás, de a néppárt részéről még van némi ellenállás, különösen a Milánán urat illeti. Nagyon szépen köszönöm. Hármszasszony, öné a szó. Azt hiszem, összességében támogatni tudom a kolléga javaslatát, ami a módosítókat illeti, Szeretném hozzáfűzni, hogy egyetértek azokkal a kollégákkal, akik módosítókat nyújtottak be. Az Európai Unió szerepvállalását, különleges szerepvállalását illeti. Itt most konkrétan Kozlodúj és Bohunyica esetéről van szó, később Ignalináról is szó esik. Itt kivételekről van szó, nem pedig az általános szabályról. Az én frakcióm szerint az általános álláspontunk, és az Európai Bizottság is ezt a nézetet képviseli, hogy a tagállamok és a tagállamokban található atomerőmű működtetők azok, akik a hulladék kezelésért és a leszerelésért felelnek. De meg tudom érteni, hogy a kollégák szeretnék ezt külön kiemelni, nehogy bárki is elfelejtse. Ami a társfinanszírozási arányt illeti, egyetértek Kurumbacsev úrral, Mi ezzel kapcsolatosan módosítókat nyújtottunk be Kozlodújt és Bohunyicét illetően. Ezekben az áll, hogy az unió társfinanszírozási küszöbét a azon társfinanszírozási gyakorlattal összhangban kell megállapítani, amelyet a csatl- az előcsatlakozási programban alkalmaztunk. Tehát fontos, hogy az EU-s társfinanszírozási arány tekintetében a három érintett tagállam ö, szemébe megbízható partner legyen az EU, és köszönöm szépen Korumbacsev úrnak ezt a szöveget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A néppárti frakció részéről Langen úrnak adok szót, tessék. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, a szavazás során nem tudtam itt lenni, az Ekon szakbizottságban kellett lennem, ezért is késtem el erről a napi rendi pontról is részben. Korumbacsev kolléga javaslatát a legfőbb pontokban támogatni tudom, de ami, ami a társfinanszírozási szabályokat illeti, lenne néhány megjegyzésem a kolléga azt javasolja, hogy egy maximális EU általi társfinanszírozás, egy 50%-os társfinanszírozás helyett legyen egy 60%-os minimális küszöb. Ez ellenmondásban áll az összes többi programmal, mert ott mindig csak egy maximumot határozunk meg, és nem egy minimumot. Mivel itt nem, készpén, ne, nem apró pénzről van szó, hanem háromszámjegyű milliós összegekről, több százmilliós összegekről. Nagyon fontosnak tartom, hogy az eddigi álláspontunkat képviseljük itt is, mert máskülönben nem fognak minket komolyan venni a záró tárgyalások alkalmával. Aztán az ötös és hatos módosítóban az Európai Bizottság félidei vizsgálatra való ö, dönté, vonatkozó döntését töröljük, annak érdekében, hogy a pénzeket máshogy osszuk el. Bulgária és Szlovákia esetében a leszerelés már előre haladott, ezért lehetséges az, hogy a az MFF idejében máshogy oszthat, oszthatjuk majd el a pénzeket azért, hogy magasabb arányban tudjuk finanszírozni a még fennmaradó atomerőművek leszerelését. Ez elvileg közös érdek, hiszen Fontos, hogy a tagállamok, érintett tagállamokban mielőbb le lehessen szerelni a vonatkozó atomerőműveket, illetve meg lehessen tenni a szükséges lépéseket. Korombacsev úr is elmondta, hogy összességében 21 módosító indítvány érkezett be. Az én frakcióm egyet nyújtott be az információ cserére vonatkozólag, ez a 21-es módosító, amelyet természetesen támogatok. az, hogy módosítójáról van szó. Az ALDE módosítóit is támogatjuk. A legjobb gyakorlatok megosztása, a leszerelő tagállam felelőssége, és így tovább. Aztán az LKR módosítójár, módosítóiról még meg kell állapodnunk, illetve Harms asszony és Szilvaga kollégák módosítójáról. Ők szintén legalább 60%-ra szeretnék növelni a társfinanszírozási rátát. Úgy hiszem, árnyék jelentéstevői találkozóra nincs szükség, a kolléga elkészíti a szavazólistát, és aztán szavazunk. Mert a különböző mm, álláspontok között nincs értelmes kompromisszum megkötésére lehetőség, vagy a bizottsági javaslatot támogatjuk, vagy növeljük az arányt. Itt többségi döntésről van szó, kompromisszum kialakításának lehetőségét nem látom, ezért azt kérném, hogy november végén szavazzunk erről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kollégának. Kochlicek úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Langen úr nagyon koherens módon fogalmazott, mindig nagyon koherens módon fogalmaz, és össz, egyet is értek vele összességében. Ami a társfinanszírozást illeti, vagy a konkrét megfogalmazást egy minimum-maximum társfinanszírozási arányról, szavazzunk erről, hiszen egy maximum és egy minimum között nem igazán lehet kompromisszumot kialakítani, és az 50 nem 60, ez is világos. Langen úr ezt világosan elmondta. Kurumacsev úr, egyetértek azzal, amit a legelején mondott, valóban nem beszélhetünk precedensről, ami más atomerőművek vagy nukleáris létesítmények leszerelését illeti. Itt a csatlakozási szerződésekre vonatkozó precedensről beszélhetünk, és szerintem szavazással döntsünk arról, hogy ez vajon a jövőbeni csatlakozási szerződések szempontjából precedense. Precedensnek tekinthető-e ez azon országok esetében, amely, amelyek jelen pillanatban tárgyalnak a csatlakozásukról? Köszönöm szépen. Köszönjük, mondja az elnök. Kedves kolléga, az 50 és a 60 nem ugyanaz, de az 55 az kompromisszum lehetne, Igen, igen, tudom, mondja az elnök. Vicceltem. Persze csak vicceltem. Persze, igaza van. Hogyne. Akkor most az Európai Bizottság képviselőjét kérném meg, Massimo Gariba igazgató urat a DJ Energy-től. a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentésért. Két dolgot szeretnék elmondani. Először is, a nukleáris biztonság kulcsfontosságú prioritás a bizottság számára, és ezek a programok megtestesülései az EU-s szolidaritásnak, ezen létesítmények lezárását illetően. Szeretném megköszönni azoknak, akik emlékeztettek rá, hogy elsősorban az üzemelteték, üzemeltetők és a tagállamok felelőssége a leszerelés. Tudom, hogy itt most megint a küszöbökről lángolt fel a vita, maximum vagy minimum érték, és milyen, ér, milyen szintű legyen a szolidaritás. Az Európai Bizottság által javasolt szolidaritási szint összhangban áll a leszerelés finanszírozási szükségletei a két létesítmény esetében. A bohunicei létesítmény a tervek szerint 2025-ig lesz leszerelve, a kozlodói létesítmény pedig 2030-ig. A társfinanszírozási arány növekedése gyakorlatilag régóta meglévő elem e- ezekben a programokban, és ez azt mutatja, hogy a tagállamok megnövekedett elköteleződése és eredményeket hoz. Ami az információk és a tudás megosztását illeti, ez az egyik kulcsfontosságú szempontja ezeknek a programoknak, hiszen valóban a leszerelés során az adófizetők pénzével szerzett tudás, szakértelem rendkívül fontos a részét képezi az egész programnak. Az Európai Bizottság és a különböző szolgálatai és főigazgatóságai mindenképpen támogatják ennek a tudásnak a terjesztését. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Most pedig megkérem a kollégánkat, a jelentéstevőt, Kurumbacsev képviselőt, hogy zárja le a vitát. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném azt elmondani, hogy Bulgária és Szlovákia kiváló példák már, ami a nukleáris leszerelést illeti, és ezt a modellt más országok is átvehették. Szlovákiában a programot 2025-ben zárják le, Bulgáriában pedig a program lezárását 2030-ra tervezik. Ami az érintett összegeket illeti, egyáltalán nem több száz millió eurós összegekről van szó, Bulgáriában 65 milliót irányoztak el a következő 7 évre, mi évente 9 millió, Szlovákia esetében pedig 8 millió euró évente. Az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások során egy megalázó követelményt támasztott, vagyis hogy a, az atomerőműveket szereljük le. Ha ez nem így volna, ezek az erőművek 400 millió euró értékű energiát termelnének évente. Most nem így van. Amit az Európai Uniótól kapunk, az évente 9 millió euró, és még mindig eh, arról folynak a viták, hogy 8 vagy 7 millióra szeretnék ezt csökkenteni. Nem jó példa ez az európai szolidaritásra. Üdvözlöm azt az elképzelést, hogy létrejön egy európai egy közös európai információcsere rendszer, az ALDE és az EPP beli kollégák javasolták ezt. A leszerelési folyamatból származó ismereteket véleményem szerint intézményesíteni kellene, közös munkacsoport szintjén, vagy egy közös kutatóközpont szintjén. Így az a szakértelem, amely a leszerelési programokból származik EU szerte, összefogható és más EU-s országokban is használható a jövőben. Ez nagyon fontos volna, mert az atomerőművek leszerelése napirenden lesz a jövőben is az Európai Unióban. Nagyon nehéz lesz kompromisszumot kidolgozni a minimális és maximális határértékek tekintetében, ezért érdemes volna először árnyék előadói találkozót tartani és szavazni erről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Még egy megjegyzés, tessék. Ja, man kann ja darüber reden, ob die... Igen, persze lehet arról beszélni, hogy a az atomerőművek további használata alternatíva lette volna, de csatlakozási szerződések nem, lát, nem adtak ilyen lehetőséget, az atomerőművek leszerelését irányozták elő, mégpedig EU-s támogatással. Ez a tény, ezek a tények. Lehet, hogy egyik másik kolléga máshogy gondolja, de nem lehet egy leszerelt ö, ö, atomerőmű esetleges bevételeit szembeállítani a támogatással. Egyébként mindkét esetben több mint egy 1,2 milliárd euróról beszélünk, amit már elköltöttünk. Nem arról van szó, hogy most ezáltal a két tagállamot, Szlovákiát és Bulgáriát hátrányos helyzetbe hoztuk volna, hiszen a két ország egy, aláírta a csatlakozási szerződést, és hogyha most az Európai Bizottság önmagát ünnepli, mondván, hogy mekkora nagy biztonságot szavatol, akkor Felteszem a kérdést, hogy minden tagállamban szavatolják ezt a magas biztonsági szintet, és Franciaországgal szemben is például érvényesítik ezt az álláspontot. Nagyon fura érveléssel van dolgunk, azt hiszem. És persze, el lehet ezen gondolkodni, de kompromisszumot szerintem nem fogunk tudni kialakítani, így az árnyék jelentéstevői találkozónak nincs értelme. Összesen csak 21 módosítóról van szó egyébként is, ehhez szerintem nem kell összehívni árnyék jelentéstevői találkozót. Köszönöm szépen, kedves kolléga, de ezt majd az előadó dönti el természetesen, és hogyha valami hozzáfűzni valója van, akkor jobb lenne, hogyha ezt most elmondaná. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, az árnyék előadói találkozóra szükség lesz. Legalább egy ilyen találkozót meg kell szervezni, még akkor is, hogyha az lesz végső soron a következtetésünk, hogy nem sikerül kompromisszumot kialakítani. Van néhány politikai frakció, amely támogatja elképzeléseimet, lehet, hogy mások Langen úr elképzeléseit támogatják. Minden esetre az, e, e, a csatlakozást előkészítő folyamatban ultimátumot kaptak bizonyos országok arra nézve, hogy szereljék le atomerőműveiek, atomerőműveiket. És az ultimátum miatt nagyon fontos, hogy a leszereléshez hozzájáruljanak, ha szereljön az európai költségvetés is. Hogyha valamely országnak bármilyen okból is le kell szerelnie erőműveit, akkor megfelelő erőforrásokra van szükség. Viszont, hogyha egy országot az előcsatlakozási folyamat során erre kényszerítenek, akkor az erre kényszerítő félnek kellene felvállalnia a költségeket, a pénzügyi felelősséget teljes mértékben. Óriási összegről van szó, 9 millió évente Bulgária, és 8 millió évente Szlovákia esetében, de beszéltem arról is, hogy milyen értékű energiát termelnének ezek az erőművek ma, ha működnének. Sokkal nagyobb értékekről beszélnénk tehát, mint amennyit a leszerelésre kapnak most ezek az országok. Gemes. Kedves kolléga, a bizottsággal kötött megállapodás értelmében Bulgáriában és az egész balkáni térségben az ott található tagállam, országoknak energetikai hiány állapítható meg, nincs elég energia ebben a térségben, ezt a bizottság állapította meg, Éppen ezért logikus követelés a, az EU-s szerepvállalás növ, megnövelése. Azt hiszem, ez egy logikus gondolatmenet, ugyanúgy, ahogyan az öné is az volt. És talán mint ilyen elfogadható az ön számára. Nos. If hogyha megpróbálunk logikusan gondolkodni. Én is azt mondhatom, hogy az árnyék előadók ülésére szükség van, mert nem tudtuk lezárni ezt a vitát. Enélkül az ülés nélkül nem is tudunk tovább lépni, mert vannak olyan kollégák, akik szeretnének részt venni a vitában, és természetesen Langen úr. Mikrofonon kívüli felszólalást nem hallunk. Nincsen szükség árnyék előadói találkozóra 21 módosítóról tudunk szavazni. Semmiféle probléma nincsen itt, ez a hivatalos ülés. Oké, uh, oké. Okay, okay. Rendben van. Igen, nagyon is hivatalos ez az ülés, a miénk. De az árnyék előadók ülése, ez az előadó döntésén múlik az ITRE bizottságban. Mindig így járunk nincsenek más szabályok de értem, kolléga, hogy ön esetleg azt gondolja, hogy nem szükséges. Well, okay. Okay, depends on you. Rendben. Decision. Az ön döntése. Everything is, is your decision. Okay. So... Igen, minden az ön döntése. Tessék. Uh, искам да поканя всички мои колеги на среща следващата седмица на докладчиците. Szeretném minden kollégámat meghívni a jövő heti árnyék előadói találkozóra, aki szeretne jelen lenni, szívesen várjuk, aki pedig nem gondolja, hogy szükséges, nem kell eljönnie. Minden esetre én a jövő heti Strasburgi kalendáriumomba beillesztem ezt az ülést, mindenki dönts el, hogy jön-e vagy sem. A december 3-án szavaz az ITRE szakbizottság, és most tovább lépünk a 11. pontra, amely nagyon hasonló téma. Javaslat a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról, valamint az 1369-es tanácsi rendelet határon kívüli helyezésről szóló tanácsi rendeletre. A parlament véleményének kikérését nem írja elő a jogalap, viszont a tanács úgy döntött, hogy kikéri a, bizot, a parlament véleményét, egész itt tehát ilyen szempontból a helyzet, mint Szlovákia, Bulgária esetében. Az Ignalina programról van tehát ebben szó, és az erre vonatkozó költségvetésről 2021-27 közötti időszakra nézve. Rebecca Hams asszony az előadó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, egy előzetes megjegyzést engedjenek meg, amely visszautal Langen úr, Kurumbacsev úr és Koklicsev úr előbbi vitájára. Ignalina Bónice és Kozlodói leszerelése esetében a csatlakozási tárgyalások során megállapították, hogy nem lehet ezeket az atomerőműveket korszerűsíteni annak érdekében, hogy megfeleljenek bizonyos biztonsági előírásoknak. Az Euratom akkori szakértői megvizsgálták az atomerőműveket, és a vizsgálatokat a Csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset fényében vizsgálták meg. Ez a három szobaforgó atomreaktor hasonlít a Csernobili atomerőműben használt reaktorokra, és örülök, hogy annak idején sikerült megállapodni abban, hogy ezeket az atomerőműveket le kell szerelni, de azt is látni kell, hogy az EU annak idején vállalta, hogy a leszerelésben jelentős pénzügyi szerepet vállal. Már többször is döntés született arról, hogy adott esetben az Európai Uniónak mekkora legyen a rész a szerepvállalása pénzügyileg, Ennek fényében kell látni az ignalénai atomerőmű leszerelésére vonatkozó javaslatot, amelyen én dolgozom most jelen pillanatban. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevő munkáját, függetlenül attól, hogy részt vettek a találkozók, avagy sem. Nagyon konstruktívan vett részt mindenki a munkában. Összességében 53 módosító született, ebből 18-at én magam nyújtottam be. El tudom mondani, hogy a legfontosabb témák kapcsán az árnyékjelentés tevők többsége támogatja, hogy Ignalina esetében a társfinanszírozási ráta 86%-os maradjon és ne csökkenjen. Azt is elmondhatom, hogy az tevők többsége kifejezetten kéri, kifejezetten szeretné azt, hogy a litvánoknak folyósított pénzt mindenképpen az ignalinai atomerőmű bezáratására fordítsák. Továbbá az a véleményünk, hogy a leszerelés során nyert szakér, szakismereteket, a leszerelés során nyert tudást hozzáférhetővé kell tenni más esetekre is, de ha erre egy külön szervezetet akarunk létrehozni, akkor ennek meg kell teremteni a pénzügyi alapjait is, mert ezt nem irányoztuk elő a leszerelés finanszírozása keretein belül. Amiben ez ideig nem sikerült megállapodni, az az az összeg, amelyet a litvánoknak a következő MFF keretében folyósítanánk. A jelentéstevők többségével egyetértünk abban, hogy a 780 milliós összeg, amelyet a litvánok javasoltak, egy megalapozott jogos követelés vagy kérés, amelyet nagyon precíz tervezés és megelőzött. Magam is jártam Ignalilában, és ott nem csak az illetékes miniszterrel és a menedzsmenttel találkoztam, hanem találkoztam például az Európai bizottság képviselőjével és az Európai, az Európai Újjáépítési Bank képviselőjével, és senki sem jelezte kételjeit a 780 milliós összeggel kapcsolatosan. A bizottság egyedül költségvetési, költségvetés technikai aggályokat vetett fel, magyarán, hogy a következő MFF men belül mit lehet finanszírozni és mit nem, de az összeget magát nem kérdőjelezte meg. Időközben Langen úr, ahogyan azt a vele folytatott tárgyalások során következésképpen levontam, 663 milliós összegről beszél, 663 milliós összeget javasol. Ez a legfrissebb adatokra támaszkodik az Európai Bizottság által végzett legfrissebb költségbecslésre, de ha jól tudom, az Európai Bizottság időközben már elhatárolódott ettől az ötlettől. Meg kell, be kell vallanom, az Európai Bizottság egy kicsit össze is zavart már engem, még a jövő héten lesz egy árnyék jelentéstevői találkozó, de én továbbra is úgy gondolom, hogy a litvánok által közölt szám, ez a 780 milliós összeg igenis megalapozott, hogyha Litvániában két reaktor leszereléséről van szó, de szívesen meghallgatom az Európai Bizottság legújabb álláspontját is. Próbáltam a két illetékes biztos álláspontját is megismerni, de úgy tűnik, hogy ők még egyeztetnek az a DG Energy-vel, tehát az energetikai főigazgatósággal. Zárásképpen visszautalnék arra, amit Bohunyicével és Kozladújjal kapcsolatosan mondtam. Mindenképpen támogatom azt, amit Poncet asszony javasol a módosítójában. Ez a fajta finanszírozás Litvánia esetében, ugyanúgy, mint a többi reaktor esetében kivételt képez. A három érintett ország EU-s csatlakozási szerződésében rejlik ennek az oka, és bármely más leszerelési projekt esetében a felelősség tulajdonképpen az atomipart terheli, és a tagállamoknak végre maradéktalanul gondoskodniuk kellene arról, arról hogy a hulladékkezelésre és a leszerelésre vonatkozóan megfelelő finanszírozást biztosítson. A bizottság dolgozik ezen, de sajnos a legtöbb tagállamban ez egyáltalán nincs így. De az a finanszírozás, amelyről mi ma beszélünk, egy kivételt képez, és sohasem válhat szabályjá itt az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Langen úr az EPP nevében. Köszönöm szépen. Ebben az e, ezen jelentés esetében egy kicsit máshogy gondolkodom, mint a korábbiak esetében, egyszerűen azért, mert két nagy reaktorblokkal rendelkező atomerőműről van szó, az egyik legnagyobb atomerőműről, amelyet valaha is leszereltek, és az Európai Szembevőszék is végzett becsléseket a leszerelést illetően. Ignalina esetében 5 milliárd 986 millió euróról van szó, Bulgáriában és Szlovákiában körülbelül ennek a feléről van szó. Összességében 11 milliárd 388 millió euróról van szó, mindent összeadva, és nem az össz, abszolút összeg okoz gondot, hanem az éves növekedés. Ez az első megjegyzésem. A második, Harms asszony igyekezett kompromisszumokat létrehozni, kompromisszumokat lehetővé tenni, ezért egy kicsit pozitívabban látom itt a helyzetet, mint az előzőek esetében. De az árnyék jelentéstevők többsége még soha nem eredményezett többséget a plenáris ülésen, hiszen nyolc frakciónk van, nyolc árnyék jelentéstevőnk van, az egyik frakció adja a jelentéstevőt, tehát összesen nyolc emberről beszélünk, és a két legnagyobb frakciónak mindig megvolt eddig a többsége. És összességében egy kérdésben nem értek egyet harmszasszonynal, én a békés atomenergia használatot továbbra is megengedhetőnek tartom. De hát most erről nem nyitunk vitát, Hármszasszony. Ignalina esetében 300 millió euróval már egyszer korszerűsítettek, és emlékszem, hogy 2008-ban az ITRE szakbizottság oda látogatott, és akkor ott az életékes azt mondta, hogy 30-50 meghibásodás volt korábban, most már egy sincs, viszont most, már be kell, most meg be kell zárni az atomerőművet. Sajnos a csatlakozási tárgyalások eredményeképpen. Éppen ezért az ignalinai atomreaktor méretét tekintve is, és a körülményeket tekintve is itt egy különleges esetről van szó. A kérdés az, hogy Litvánia esetében mekkora részesedés ma. Litvánia politikai szerepvállalása, ha jól tájékoztattak, 14%-ra terjedt ki, de 2015 óta Litvánia 20%-ot teljesít, tehát kis országként jóval meghaladja a vállalásait. Beszélnünk kell erről, és én a néppárt részéről azt mondanám, hogy ez esetben a társfinanszírozási összeg meghaladhatná a bizottsági által javasolt összeget. Én készen állnék arra, hogy legyen 86 százalék a társfinanszírozási arány. Másrésztről a teljes összeg is vitatott, csak a jelenleg érvényben lévő MFF szempontjából vizsgálhatjuk a dolgot. A bizottság 552 millió eurót javasolt, Harms asszony 780 milliót, és hát az érintetteknek még eszébe juthat ez is, meg amaz is, amit még finanszírozni kell, úgyhogy ne csak arra támaszkodjunk, amit ők mondanak. Éppen ezért én, az én irodám megkereste az illetékes bizottsági tisztviselőket, hogy vannak-e aktuális adatok. Az, hogy az Európai Bizottság a az eredeti javaslatától nem áll el, az teljesen normális szerintem ez esetben. Hogyha most az összeget illetően egyfajta kompromisszumot tudnánk találni, akkor az jó lenne. Én azt javasolnám a néppárt részéről, hogy legyen az összeg 683 millió, de lehet akár 680 vagy 690 is felőlem, és mondjuk azt, hogy Litvánia legfeljebb 14%-ot teljesít, egy ilyen kompromisszumban meg tudnánk állapodni. Mert akkor azt mondjuk, hogy összességében egyetértünk a bizottsággal, de láthatjuk, hogy Litvánia, mint kisország, nagyon nagy terheket visel, gazdasági értelemben is a többiekhez mérve. Köszönöm szépen, Alvás kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom az a Rebecca Hams által készített jelentést, és azt is támogatom, hogy a leszerelési programok támogatása növekedjen. Nagyon örülök, hogy Langen úr most más megközelítése tekinti ezt a témát, mint az előzőt, és 14%-os maximális társfinanszírozást tart elfogadhatónak. Litvánia szerepvállalását is meg kell említeni, ez 14% kell, hogy legyen, és 86% az Európai Bizottságtól kell, hogy jöjjön. Itt egészen más a helyzet, mint Bulgária, illetve Szlovákia esetében ezeket Csernobéli típusú reaktoroknak nevezik. Litvániában pedig az LBMK reaktor működik, Bohuvicában pedig VER típusú. Ezek nem ugyanolyan berendezések, mint a csernobiliak, Egyébként mérnöki végzettségem van, úgyhogy ez nekem elhihetik. Szeretném azt is támogatni, hogy legyenek célzott források arra, hogy információt, ismereteket terjesszenek, de ezt el kell különíteni a leszerelési forrásoktól. Támogatom Langenor javaslatát arra nézve, hogy 683 millióra növeljék az összeget. A következő lépésben akár azt a lépést is támogathatná, hogy 780 millióra emeljék ezt a támogatást. Az ignalinai két reaktor lezárása szükségessé vált. 2000 38-ban kell végleg lezárni ezeket, van még 20 évünk, de hogyha ezt halasztjuk, még inkább drága mulatságá válik ez, egyre drágábbá évről évre. Köszönöm szépen, Ponszet asszony! Az elde támogatja a leszerelési programok pénzügyi támogatását, illetve 86%-os támogatási mértéket. Litvánia politikai kötelezettségvállalást tett a 14% előteremtésére. A feltétel az, hogy az Európai Uniós tagállam jelöltek felvállalják a leszerelést, ez természetesen kiegészítő célkötőzés lehet, emellett az inf- információk és ismeretek terjesztése is fontos lehet. Ez egy eddig még párhuzam nélküli leszerelés, és a 14%-os finanszírozási mértéket is támogatjuk Litvánia részéről. A lezárás és leszerelés pénzügyi támogatása történelmi okokból eh, alakult. Ugye 2003-as eh, szerződésben szerepel ez így, ezt nem is vonhatjuk kétségbe. Az Európai Unió gazdasági megfontolásokból döntött emellett. A nukleáris erőmű parkunk a világ egyik legidősebb parkja, ennek 70%-a több mint 30 éves több mint 90 erőművet irányoztak elő lezárásra. A kompromisszumos eh, javaslatokat vizsgáljuk. Köszönjük az előadónak és a kollégáinak a munkát. Eh, minden esetre azt gondoljuk, hogy ez a munka támogatja, segíti az Európai Unió biztonságát. Köszönöm. Köszönöm. Koliko Hicsek asszony következik. Úr. A Pan Langen mě trošku překvapil. Köszönöm szépen, elnök úr. E, tulajdonképpen egyet kell, hogy értsek önnel. Tehát 14 százalék ugye az, amit Litvániának fizetnie kellene. Nem tudom, hogy mindannyian úgy gondoljuk-e, hogy az infláció 0% lesz. Nem tudom. Szerintem nem. Az egész folyamat az körülbelül 20 évig fog tartani, és most ugye a jelenlegi helyzetről beszélünk, hát hogyha így közelítjük ezt meg, akkor 14%-ról beszélhetünk Litvánia esetében. És Nyilván a leszerelés során az egyes alkatrészek, a létesítmény egyes részeinek a leszereléséről van szó, de nem csak a reaktorokéról, hanem a kiégett fűtőanyaggal is kell valamit kezdeni, ezt is kezelni kell. Hát mi lesz ezzel a kiégett fűtőanyaggal? Hogyan fogjuk ezt megsemmisíteni, hogyan működik ennek a társfinanszírozása, mert gyakorlatilag ugyanannak a problémának a másik részéről van szó. Lengen úr egész kellemesen meglepett engem, azt kell mondjam. Thank you very much. Köszönöm szépen. És akkor Bácsi Tisz kollégának adom vissza a, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az árnyék előadók és az előadó is elmondta a véleményét. Én is nagyon jól ismerem ezt a témát, ugye nem sokára, most már 14 éve lesz annak, hogy az Európai Unióhoz, csatlak, Európai Unióhoz csatlakoztunk, és hát akkoriban születtek meg a politikai döntések. Most azt mondta egy kolléga, hogy mivel önök annak idején aláírták ezt a megállapodást, be kell tartani, hát nyilván nem volt akkor más lehetőségünk, hiszen vagy aláírjuk, vagy nem tudunk csatlakozni az Európai Unióhoz. Tehát eh, nyilván aláírtuk, és persze hálásak vagyunk az Európai Uniónak azért is, hogy az ilyen döntéseket meghozták. Annak idején ma viszont a biztonsági kérdésekről beszélünk. Mindenkinek el kell ismernie azt a tényt, hogy Litvániában, de más országokban is, Bulgáriában és máshogy is biztonságosabban e, érezzük magunkat. Ez az atomerőmű ugyanis igen, nagyon veszélyes volt, és a, a teszteken nem felelt meg és az összes ilyen a teszteken meg nem felelt létesítmény leszerelésével kapcsolatban el kell mondani, hogy elegendő forrásra van szükség ahhoz, hogy ezeket végre lehessen hajtani. És ezért lepődtem meg, amikor a bizottság olyan ö, számadatokat javasolt, amelyek nem elegendőek, miközben a bizottság ö, teljesen tudatában volt, tudatában volt a valós helyzetnek. Az MFF-fel kapcsolatban meg kell jegyezni, ugye nehéz volt ezt kommunikálni, nehéz volt meggyőzni az Európai Bizottságot arról, hogy mennyire veszélyes volt ez az atomerőmű. Apránként egyre több információ gyűlt össze, és a Költségvetési Szakbizottság tagjai is elutaztak Litvániába, ott személyesen tájékozottak a valódi helyzetről, tehát, helyzetről, tehát most már lehet látni, hogy megváltozott a véleményük, mielőbb végre kell hajtani ezt a munkát. A biztonság miatt, nem csak Litvánia biztonsága miatt, hanem az egész Európai Unió biztonsága miatt el kell ezt a leszerelést végezni, akkor is, hogyha 20-25 évig tart, de meg kell ezt kezdeni, és a kiégett fűtőanyagokat pedig, hát ott a, a terepen a föld alatt fogjuk tárolni, úgy kell ezt megoldani, hogy ne szennyeződjön sem Litvánia talaja, sem pedig a szomszédos országok talaja. Tehát köszönöm szépen az egyetértésüket abban, hogy az atomerőművek veszélyesek, és a radioaktív hulladék pedig különösen veszélyes, megfelelő finanszírozásra van szükség. Persze nyilván nehéz lesz elérni azt, hogy a szükséges források rendelkezésre álljanak, de ez nagyon fontos. Köszönöm a bizottságnak, hogy a kezdeti vonakodó ellenálló eh, hozzáállásán változtatott, hogy sok információt kapott, tájékozottak a bizottsági kollégák, és most szerintem az általános kompromisszum a 14%-os társfinanszírozási ráta, ami itt megszületett kompromisszumként, az elfogadható Litvánia számára. És ami a 180 milliót illeti, ez az összeg szükséges nem csak Litvánia biztonsága, hanem a szomszédos országok biztonsága szempontjából is, és még egyszer, még egyszer köszönöm kollégának és az előadónak is. És most akkor az Energiaügyi Főigazgatóságtól Gariba kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen először az előadónak szeretnék köszönetet mondani, nagyon sok időt és energiát fordította munkára, még a nyári szünet előtt is. Emlékeztetnék arra, hogy a létesítmény biztonsági problémákkal küzdött, és valóban a csatlakozás feltétele volt ennek a bezárása és leszerelése. Az elmúlt néhány évben a helyzet jelentősen javult, a teljesítmény példájaként mondanám, hogy két reaktorból az üzemanyagot már teljesen eltávolították, és most biztonságos tárolóban tárolják ezeket a kiégett fűtőanyagcellákat. A következő MFF-ben az a kihívás, hogy a grafit mag további leszerelését, eltávolítását elvégezzék. Ez az első ilyen fajta művelet, ekko, ami ekkora méretekben elvégzésre kerül. Az Európai Unió a jelenlegi pénzügyi keretek ideje alatt több mint egy milliárd euróval járult hozzá ezekhez a munkálatokhoz. És hogy az előadó megjegyzésére visszatérjek, igen, a pénzügyi szakadékot a bizottság és a litván hatóságok is elismerik, 2020 és 38 közötti időszakra. Tehát ez sokkal tovább terjed ez az időszak, mint a következő MFF, amelyre most vajnak a tárgyalások. 1,331 milliárd euróról van szó. Ez egy olyan becsült adat, amelyben a litván kormány és az Európai Bizottság is egyetért. A jelenlegi rendelet, tehát a leszerelésre szóló rendelet elfogadása ugye 2014-ben volt. És 552 millió euróról szólt. Ez az összeg volt az, amit a bizottság valóban javasolt. Arra is emlékeztetnék, hogy ez az összeg mire alapul a leszerelési terven, illetve Litvánia kapacitásán, abszorpciós kapacitás, kapacitásán. Természetesen ezután a pénzügyi időszak után még mindig marad egy lefedetlen időszak. És szeretném a tisztelt képviselők figyelmét felhívni erre, hogy a javasolt rendeletben első alkalommal szerepel ennek a programnak a jellemzése, tehát hogy leírjuk, hogy ez több MFF-en áthúzódik, és hogy a bizottság tovább is szándékozik támogatni ezt a munkát. A spekulációk helyett, hogy milyen forrásokat kapnak, ha kapnak a jövőben, és így tovább. A több képviselő felvetette azt, hogy ugye információkat és tudást osztottak meg velünk, igen. Ha megnézik a másik javaslatot, amelynek az előadója Korumbacsev úr, akkor láthatják, hogy ott nagy összegű források szerepelnek, amelyek a leszerelést támogatják, és az ismeretek terjesztésére, tájékoztatásra is jelentős összeg felhasználható. A bizottság nyitott természetesen a javaslatokra ebben az értelemben. Ha jól értem, akkor az utolsó, felvet, utolsó ponton mm, egyetértés mutatkozik a 14%-kal kapcsolatban, tehát a 14%-os társfinanszírozási rátával kapcsolatban. Litvániában a politikai vezetés is ezt támogatja. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a program egészére 80%-os plafon vonatkozik, de ez nem zárja ki azt, hogy bizonyos lépések teljes mértékben finanszírozhatóak, akár 100%-ban is, ahogy van is erre jelenleg példa. Ez a jelenlegi helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak, és Langen úrnak van egy kérdése. Hát, egy rövid kérdést intéznék a bizottsághoz. Két bizottsági javaslat van itt előttünk. Most ezek realisztikusak, vagy semmi jelentőségük nincs? Az ön hozzászólása után már nem tudom, mit gondoljak. Van értelme jelentősen növelni, vagy nincs értelme? Javasolja ezt a bizottság, vagy nem? Mi a megoldás? Hát becsapni, be tudom saját magamat is. European Commission. Bizottság, tessék. A bizottság júniusban nyújtotta be a javaslatát a az említett programra vonatkozóan. Ahogy megpróbáltam ezt elmagyarázni, a jelenlegi leszerelési finanszírozásra alapult ez a javaslat. A kérdés, amely ezzel a programmal kapcsolatban felmerül, a másik két esetben ez ugye nem merül fel, itt az, hogy ebbe, ez alatt az MFF alatt mekkora összeg áll rendelkezésre, és hogy lesz-e az MFF-en túl is valami, vagy pedig, hogy másképpen osztjuk meg a finanszírozást. A jelenlegi bizottsági javaslat, ahogy megismételt, megismétlem, 552 millió euró, figyelembe veszi a jelenlegi leszerelési tervet. És hát persze az előadónk kérdésére adott akkor nyilvánvaló. Korumba úr parancsoljon. Köszönöm, Buzek úr. Én itt elgondolkodtam egy kicsit, és ha még egyszer föltehetném azt a kérdést, amit Langen úr föltett. Én igen, meglepődtem azon, hogy 80% a plafon, de közben bizonyos tevékenységeket mégiscsak 100%-ban lehet finanszírozni. Hát akkor hogy van ez? Most akkor vagy 80% a plafon, vagy nem. Hogyha minimum a 80%, tehát az alsó küszöb, akkor lehet 100%-ot finanszírozni. És az utolsó kérdésem, mit szeretne a bizottság 552 milliót, 603-at vagy 708-at. Mind a, javas, mind a három javaslat nagyon jó, de melyik a legjobb, és mit szeretne a bizottság? Oké. Okay. Madame Harms. Igen, köszönöm, mondja az elnök Harms asszony. Hol is kezdjem? Lehet, hogy annyira nem vagyok haragos, mint Langen kolléga, de be kell ismernem, hogy néha azért irritálnak ezek a különböző számok, amik itt röpködnek. Az ar- arra részre vonatkozólag, amiről itt most beszélünk Ignalina, le- Ignalina leszerelése kapcsán, és amelyre vonatkozólag a litvánok egy nagyon részletes kalkulációt juttattak el hozzánk. Ez az egész leszerelésnek a legdrágább része, mert mindkét reaktor le kell bontani. Tehát két reaktor lebontásáról van szó. Azok a számítások, amelyeket Ignalinában mutattak be nekünk a létesítmény vezetői, és amelyet minden nemzetközi donor professzionálisnak és megbízhatónak tekint, ezt a számítást, ezt a kalkulációt ott helyben senki sem kérdőjelezte meg. Hogyha ezt a 780 milliós kalkulációt megkérdőjelezzük, akkor az egész leszerelési tervet is meg kell kérdőjeleznünk Ignalina esetében. Ha viszont ezt megkérdőjelezzük, akkor gyakorlatilag a második reaktor leépítését, lebontását elodázzuk. Nem tudom, hogy önöktől ki ismerte meg Vince Novákot. Ő az Európai Bank embere, aki az összes leszerelési projekttel foglalkozik, még az egész Csernobili program is hozzátartozik. Ő is azt mondta ott helyben, hogy az, ahogyan a tervek elkészültek, és ahogyan a finanszírozást előirányozzák, rendben van. Éppen én az, azt gondolom, hogy Nincs értelme ma most itt különböző számokat köröztetni, hanem a litvánok számításai alapján kellene megállapodnunk abban, hogy megadjuk a zöldjelzést nekik vagy sem. Én pedig ezt javasolnám, hogy adjuk meg a zöldjelzést, mert hogyha a, az egyik reaktornak a lebontása elhúzódik, akkor az egész még drágább lesz, mert akkor a litvánoknak gondjuk lesz a személyzettel is. A jól képzett, jelenleg létesít, a létesítményben dolgozó személyzetet akkor tovább kell foglalkoztatni például. A bizottság elő hozakodott egy érvel az abszorpciós kapacitást illetően Litvániában. Megnéztük ezt, utána néztünk, és a litvánok abszorpciós kapacitása az elmúlt években nagyon magas volt. 100 millió euróról beszélünk per év, és a tervezést követően, és ezt a tervezést ott akkor mindenki támogatta, 120-130 millióra növekedne ez meg évente. Ez a leszerelési terv intenzitásával függ össze ebben a tervezési időszakban. A jövő héten Strasbourgban lesz még egy árnyékjelentéstevői találkozó, de én a magam részéről nem látok okot arra, hogy ezt a 780 millió eurót megkérdőjelezzük. Én azt javasolom a szakbizottságnak, hogy ezt a 780 milliót támogassa. Köszönöm szépen! Az árnyék jelentéstevői ülésre szükség van, ugyanúgy, mint minden ilyen esetben. Elnézést, elnök úr, holnap lesz az árnyék jelentéstevői találkozó, nem jövő héten, holnap. Holnap lesz, nem a jövő héten. Persze, természetesen szót adok önnek is, elnök úr. Hámsz asszony meghallgatva felötlött bennem valami. Azt javasolnám, hogy Ugye csak december harmadikán döntünk, ezért az ITRE elnöke írhatna Öttinger úrnak és Kányéte úrnak, mint illetékes biztosoknak egy levelet, és megkérdezhetnénk, hogy a litván javaslat és a bizottsági javaslat között mi a különbség, és hogy van-e valamiféle megoldási lehetőség. Úgy gondolom, ez jó, jó ötlet, mert akkor a bizottság maga, maga lehetőséget kap arra, hogy valamiféle korrekciós javaslatot tegyen, ha erre szükség, ha ennek szükségét látja. Elnök. Az Európai Bizottság képviselője itt van most, a teremben. Mikrofonon kívüli hozzászólás. Elnök, ö, asszonyom, tessék, én intenzíven egyeztettem Ötinger úrral, közvetlenül a nyári szünet után. Beszámoltam neki az ignalinai látogatásomról, és ebben a, ezen a találkozón megállapodtunk, hogy az Európai Bizottságnak először is megbízhatóan kell kommunikálni a litvánok felé, be kell mindenképpen tartani a csatlakozási tárgyalásban, tárgyalásokban elhangzottakat, és Öttinger úr azt is mondta, hogy semmiféle módon nem szabad megszakítani a leépítési folyamatot, és nem szabad elodázni a, a tervet, az ütemtervet annak végrehajtását is. Tudom, hogy jelen pillanatban a két illetékes biztos az Európai Parlamentnek levelet szövegez, és az illetékes jelentéstevőknek itt a házban, de ez nem érkezett meg, gondolom nem tudtak megállapodni egymással. Szerintem a kezünkben van az összes szükséges információ, és végeredményben egy nagy mértékben politikai döntés születik majd, de nekünk nem kellene részt vennünk a az alkudozásban, szerintem mi legyünk a, azok, akik az észérveket képviselik, képviselik, és a rendelkezésre álló információk és a pénzügyi tervezés alapján kellene nekünk dönteni, nem pedig csak hasraütés szerűen. Igen, hát világosan látható, hogy egy nagyon méreható vita alakult itt ki az ITRE szakbizottságban, de úgy gondolom, hogy a vitát a szárnyék jelentéstevői találkozón kellene folytatni, az egy kiváló hely az ilyesmire. November 21-én szavazunk az ITRE-ben, még az idei évben, a plenáris pedig már 2019. januárjában szavaz. Az utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk. A közféra információinak további felhasználása jelentéstevőnk Neoklis Szilikiotis 323 módosító érkezett be, 58 ebből a jelentéstevőé. Az IMCO már elfogadott egy véleményt, és a kult és a libe véleményéről november 19-én és 20-án szavaznak. Tehát a kultból és a libéből még várhatók módosítók, az imkóból 93 érkezett, és a mieinkkel együtt 323 van. Kedves Neokles Szilékiotis kolléga velünk van itt. Ön a szó. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak a segítséget, illetve a titkárság tagjainak. Hogyha együtt dolgozunk ezen, bizonyára el tudjuk érni céljainkat, hogyha összehozzuk a különböző megközelítéseket. A benyújtott módosítók segítenek abban, hogy kompromisszumos dokumentumot állítsunk össze, amely mindenkinek a véleményét tükrözi, és az agályainknak is megfelel az alapvető emberi jogok, jogokra vonatkozik ez a kérdés. A nyílt adatkezelés kell, hogy segítse az embereket és a társadalmainkat, ezt kell biztosítanunk, és támogatnunk kell a kis és középvállalkozásokat, a mikro vállalkozásokat és a kezdővállalkozásokat, a startupokat is. Nem szabad, hogy csak a nagy multinacionális cégek tudják ezeket kihasználni a, az adatgyűjtésre, ezeket a pénzügyi forrásokat. A kompromisszumos módosítónak ez a célja, amit javasoltunk. Ami a magas értékű adathalmazokat illeti, olyan listákra van szükség, amelyek kategóriákba sorolják a nagy értékű adatsorokat. Szeretnénk, hogyha a bizottság új kategóriákat is bevenne ebbe a sorba, konzultáció nyomán, hogyha minden érdekelt fél ezzel egyetért. A magas értékű adatsorokat állami támogatások is hozták létre, a közösség érdekét kell, hogy szolgálják ezek. Nem szabad az adatok nyilvánosságra hozatalát aláaknázza ez, illetve az a közvállalatok és a közérdekű szférának az érdeket is szem előtt kell tartani. Különösen a válság fényében fontos ez, ami a piacot sújtotta, ami a, az állami ágazatot illeti, a kompromisszum érdekében a különböző nézetek között a dokumentumban olyan intézkedéseket tartalmaz, illesztettünk be, amelyek a torzulásokat kívánják elkerülni. A méltányos verseny nagyon fontos, annak érdekében kell dolgoznunk, hogy javuljon ez a dokumentum, és ez az egyens, kiegyensúlyozatlan verseny ne, fordul, ne folytathatódjon eh, az állami szektor és a magánszektor között, amikor ugyanazért a piacért versenyeznek. Lezárásként még egyszer hangsúlyoznám, hogy Pénzügyi és technikai támogatást kell nyújtanunk a, az állami vállalkozásoknak, a kis önkormányzatoknak például, hogy a rekaszt eredményeinek ők is lássák az előnyeit. Köszönöm szépen! Az EPP frakció nevében nincs itt az elnék előadó, Boni úrról van szó. Ő azt kérte, hogy olvassam fel a véleményét. Let me start. The PSI direct. A PSI irányelv előrelépés abban, hogy kiterjessze az állami információk újrafelhasználását. Ez egyre inkább innovatív szolgáltatások, termékek alapját képezi. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez a rendelet azzal a célral készült, hogy könnyebb legyen az állami ágazatból származó információkat újrafelhasználni az Európai Unióban, harmonizálva az alapvető feltételeket, hogy a PSI eh, hozzáférhető legyen a felhasználók számára is. Négy ponton alapul ez. EU-ra kiterjedő termékek, szolgáltatások fejlesztésére van szüksége, a PSI felhasználásának határokon átnyúló felhasználására, a versenytornyúzulást kell elkerülni a PSI-vel kapcsolatos piacokon, a magán és az elemi szektorban, kompenzációval, hogyha erre van szükség. Utolsó pont, négyes pont. A kivételeket csak korlátozott mértékben lehet befogadni. Két további fontos pontot irányoz elő a további munkára nézve Bódi úr, az árnyék előadó. Első pont. A további munkára nézve az állami ágazatból származó információk felhasználása az ezekhez való hozzáférés, a nyitott adatfelhasználási politika keretében hozzájárul a támogató technológiák felhasználásához az állami szektor részéről. De ez nagyobb hatékonyságot biztosít a közszolgáltatásokban, és a döntéshozatalt is jobb információkra alapozza. Kettes pont a további munkára nézve meg kell nyitni a magas értékű adatsorokat a hozzáféréshez. Ez alapvető fontosságú a rekasz céljai szempontjából. Nagyon fontos ez a kategórialisták tekintetében, EU szinten biztosítani kell a koherenciát és a nemzeti szintű szervezést. Ez a lista természetesen nem kizárólagos kimerítő, Kiegészíthető ez még delegált jogi aktusokkal. A bizottságnak ezeket úgy kell intéznie, hogy új kategóriákat vesz fel a kategóriák közé. Ez Boni úr véleménye volt. Reporter, Mr. Peterson on behalf of. a következő árnyékeladó következik Petersen úr az Áder részéről. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Úgy vélem, Az árnyékeladók egyetértenek ezen fontos javaslat céljával és szándékával az állami szektor beli információk felhasználásának köre oly széles, a jövőbeli digitális szolgáltatások tekintetében az Unióban. Úgy gondolom, hogy összességében a javaslat nagyon fontos ambíciója és célja olyas valami, amiben nincsen vita közöttünk, és nagyon kíváncsian várom a holnapi első árnyék előadói találkozót, ahol elképzelhető, hogy olyan részletek merülnek fel, amelyek vitát váltanak ki, és lehet, hogy lesz véleménykülönbség is a véleményekkel kapcsolatosan, a módosítókkal kapcsolatosan. De összességében az az ambíciónk, hogy a magunk részéről nyitottak vagyunk a vitára a magánvállalkozásokat is be tudjuk venni, ezeknek a bevételét is támogatjuk, de általánosságban véve azt mondanám, hogy az ambíciói tekintve ez egy nagyon fontos javaslat, és várjuk a holnapi első árnyékelőadói találkozót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Réda asszony következik a zöld frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kompromisszumok elkészítéséért, és én is várom a holnapi árnyék előadói találkozót. Szerintem is nagyon fontos, hogy ambiciózusak maradjunk, és hogy ezt a nagyon fontos jogszabályt még a mostani parlamenti ciklus alatt lezárjuk. Először egy eljárás jogi javaslatot szeretnék tenni. Ha egy ilyen jogszabályjal van dolgunk, akkor nehéz, hogyha túl sok különböző kompromisszum születik, ugyanazt a cikket illetően előfordul, hogy négy vagy öt kompromisszumos módosító jön létre, ugyanazon cikknek különböző részeire vonatkozóan az imkóban. Én, amikor az előadó voltam, akkor jó tapasztalatunk volt azzal, hogy minden egyes cikket érintően csak egy kompromisszumos módosító készült gyakran az is előadódik, fontos lehet, hogy nem, hogy azon kötünk kompromisszumot, abban kötünk kompromisszumot, hogy nem változtatjuk az érintett, egy-egy érintett cikk szövegét. És mindez nagyon fontos akkor is, amikor a tárgyalásokat megkezdjük a tanácssal, mert akkor pontosan tudunk érvelni amellett, amit el akartunk érni el akarunk érni, és én látom néha a szövegben, hogy hiányzik ez a következetesség. Például az állami vállalatok esetében. Én örültem annak, hogy az egyes kompromisszumba bevette az előadó ezeket, és a magánvállalatokat is, amennyiben ugyanilyen szerepet töltenek be. Viszont a kettes és hármas kompromisszumos módosítóban, amelyek ugyanerre a cikre vonatkoznak, kivételek vonatkoznak ezekre, amelyek annyira átfogóak, hogy úgy gondolom, hogy attól félek inkább, hogy a végén semmi nem marad meg ebből a gyakorlatban. Például az elektromos, a víz, pénzügyi piacok, egészségügy, távközlés, postai szolgáltatások, közlekedés mind-mind mentességet kaphat. Hát azon gondolkozom, hogy akkor mi marad egyáltalán benne az állami szolgáltatásokat nyújtó vállalatokban. Ahelyett, hogy egész ágazatokat kizárunk, én azt javasolnám, hogy csak a biztonsági szempontból releváns dokumentumokat vegyük ki. Szerintem ez volt az eredeti bizottsági javaslatnak a szándéka is, mert egyébként ugye előáll az a helyzet, hogyha egy áramszolgáltató cégnek van egy olyan dokumentuma, amely releváns a biztonsági szempontból, és ezt ugye nem lehet nyilvánosságra hozni, akkor az egész cég, az egész áramszolgáltató kimarad az irányelv alkalmazása alól, és nyilván nem ez az eredeti szándékunk, tehát szerintem a 2-3-as módosítót még egy picit azért át kell alakítani. Üdvözlöm azt is, hogy az előadó a nagyértékű adathalmazokra vonatkozó mellékletet elfogadta, és a bizottság szándékát is értékeljük, hogy ezt módosítsuk, de nyilván kell, az a, kell, hogy meglegyen az a lehetőség, hogy nem csak az adathalmazok kategóriáját határozhassa meg, hanem magukat a konkrét adathalmazokat is, amelyek nagy értékűnek minősülnek, mert egyébként a tagállamok nem fogják tudni, hogy akkor most pontosan melyik adathalmaz tartozik ide, és melyik nem. A konkrét listával kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy nagyon jó a javasolt lista, de szeretnénk a nemzeti jogszabályokat is hozzáadni ehhez a listához, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a tagállamok nem hozzák ingyenesen nyilvánosságra az összes jogszabályt, és ez kellene, hogy legyen az abszolút minimum, mert minden jog, állampolgárnak joga van hozzáférni ezekhez a jogszabályokhoz, tehát ezt tegyék be a mellékletbe a listába. Issue of APIs. Uh, az API-k esetében a hetes kompromisszumban nagyon üdvözölnénk a hivatkozást a valós idejűségre és a késedelem nélküliségre, mint az adathozzáférés feltételeire. Emellett nagyon szeretnénk az adatbázis irányelvvel kapcsolatos módosításainkat figyelembe vetetni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a bizottsági megközelítés nem csak, hogy megmarad, hanem megerősítést is kapott. Nagyon várjuk a vitát a kompromisszumos módosítókról, reméljük, hogy a javaslat legnagyobb részével kapcsolatosan kompromisszumot tudunk kialakítani, biztosítandó, hogy összességében a szövegnek van értelme, és erős álláspontot tudunk kialakítani a tárgyalásokra. Köszönöm Tamborano úr az FDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, az adatgazdaság egy olyan a feltörekvő ágazat, és egyre inkább felhasználják ezeket az adatokat. Nagyon hasznosak nem csak gazdasági és foglalkoztatási szinten, hanem a polgárok számára, és akár a környezetvédelem szempontjából is. Tehát támogatjuk azt, hogy a közigazgatás működjön együtt a vállalkozói ágazattal, a KKV-kkal, a startupokkal és a civil társadalommal, és anélkül valósítsuk ezt meg, hogy túl sok mentesség, derogáció lenne. Persze ne felejtsük el, hogy a közjó védelme fontos, tehát az így onnan keletkezett adatok a közjó részét képezik digitális formában. az ilyen közintézményekkel, hogy garantálják az adatokhoz való hozzáférést, ezeknek az adatoknak a további felhasználását, és ehhez konkrét pénzügyi támogatásra van szükség, mert így tudják kiképezni a szakembereket, és így tudják az adatok minőségét garantálni. Az is nagyon fontos a közigazgatási szervek esetében, hogy az adatokat a vállalatok által készített adatokat fel lehessen használni, mindegy, hogy egy vállalkozás magán vagy pedig az állami szektorban működik. Ahogy a bizottság javasolta. A versenyvédelmi védelme szempontjából is fontos, hogy, fontos, hogy bevegyük a magánvállalkozásokat, hogyha ezek közszolgáltatást teljesítenek. A digitális átalakulási cselekvési tervből is ugyanez derül ki, amelyet a bizottság az Európai Uniós átalakulásra dolgozott ki. A kutatók és a személytulajdon, intellektuális tulajdon védelme is fontos, tehát konkrét esetekben, tudományos kutatás esetében is oda kell erre figyelni, de elérhető kell, hogy legyenek az információk, amikor ezeket közpénzekből finanszírozták. Köszönöm az Európai Bizottság a DJ Connect nevében Volman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak és a szakbizottság tagjainak, hogy ilyen sok módosítót nyújtottak be, és a vitát is köszönöm. A módosítók pontosan hangsúlyozzák, hogy milyen fontos az állami ágazatból származó információ a kis- és középvállalkozások és a társadalom számára, és hogy ez újítási erőforrás is. Néhány dologra rá szeretnék mutatni. Először is úgy látszik, hogy nagy a támogatás a bizottsági javaslat irányát illetően, különösen a magas értékű adathalmazokkal kapcsolatosan. Értem, hogy megpróbálják bizonyos kategóriákba szorítani a listát, amennyiben a lista, nyitott lista, mi elégedettek vagyunk ezzel a javaslattal. Van egy másik terület, ami nagyon fontos, hogy az adatok rendelkezésre álljanak az alkalmazási programokban, interfészekben, amikor a program teljesen megosztott, de a kivételeket korlátozni kell a marginális költségre, amit úgy látom sokan támogatnak, az állami vállalkozásokra nézve. Látjuk, hogy sok a módosító, az, az közművek ágazatában működő cégekkel kapcsolatosan. A bizottság alacsony intenzitású szenáriót vett figyelembe, ami ezeknek az állami vállalkozásoknak az igényeit is figyelembe veszi, például, hogy kegyenlítettek legyenek a versenyfeltételek. Ami a közbiztonságot illeti, illetve a kocsmatosságú állami infrastruktúrákat, ahogy a Reda asszony is elmondta, tudjuk, hogy védelemre van szükség, az adatok védelmére, de megfelelő szóhasználatot is meg kell találni, hogy a gyereket ne dobjuk ki a fürdővízzel együtt. Megvan az a kockázat, hogy a régebbi vállalkozásokat teljesen kizárják, és ennek nincsen értelme. Vannak olyan módosítók, amelyek az irányelv bizonyos olyan elemeire vonatkoznak, amelyek a rikasznak nem voltak részei, ezért visszalépésnek is megvan a kockázata ahhoz képest, amiről 2013-ban megegyezés született. Fontos felismerni ezt a fejlődési menetet, és hogy a szöveg korábbi verziókra épít. Biztos olyan eredménye lesz ennek az egyeztetésnek, ami a bizottsági javaslat ambíciójának is megfelel, ahogyan erről már szó volt ebben a vitában. Reméljük, hogy a társjogalkotók gyorsan megállapodásra jutnak, és támogatni tudjuk ezt a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném Szinek Jotis kollégát is felkérni arra, hogy zárja le a vitát az észrevételeivel. Köszönöm. Köszönöm, én is nagyon röviden szeretnék szólni. Köszönöm az árnyék a véleményük elmondását. Igen, vannak olyan aspektusok, amelyekkel kapcsolatosan más a megközelítésünk. Talán a legfontosabb vonatkozása ennek az én megközelítésemben az, hogy az állami vállalkozások esetére hogyan találunk megoldást méltányos, igazságos versenyszabályokat kell kidolgoznunk. Különböző tagállamok különböző szempontokkal élnek, ezt is figyelembe kell vennünk, illetve az állami szervek, állami vállalkozások nézőpontját, kiegyenlített feltételekre van szükség. Reda asszony javaslatára is reagálnék ami az 1-es, 2-es és a 3-as kompromisszumos módosítókat illeti. Ha ezen vállalkozásokat nem veszük figyelembe, nagyok lesznek a kivételek, és ez nem jó megoldás, különben a, az állami vállalkozások nehezebb helyzetben lennének a versenyben, hátrányos helyzetben vagy figyelembe vesszük az állami vállalkozásokat és az igazságos verseny szabályai alapján járunk el, vagy pedig bizonyos pontokon kilévételeket kell tennünk, amelyeket a versenytársak az állami vállalatok ellen használhatnak fel. Úgy velem tehát, hogy a helyzet teljesen világos. Ennyit szerettem volna csak ezzel kapcsolatosan elmondani. Ami pedig a nagyértékű adatsorokat illeti. Ahogyan a jogalkotó és eh, az Európai Parlament el kellett, hogy mondja a véleményét eh, erről, különben a bizottságra hagyhatta volna a nyílt lista kidolgozását. Minden esetre nekünk is erőfeszítéseket kell tennünk ezen a fronton is. Az irányelv fő célja az, hogy a KKV-k és a kezdővállalkozások hozzáférést kapjanak az olyan adatokhoz, amelyek segítik nek őket a fejlődésben, és a gazdaságot és a társadalmat is segítik. Nem szabad arról sem megfedetkezni, hogy a felelősségünk Európai Parlamentként az, hogy méltányos szabályokat alkossunk mindenki számára, kiegyenlített versenyfeltételeket. Holnap lesz az ernyék jelentéstevők találkozója. Remélem, hogy további lépést tudunk előre felé megtenni, hogy a december harmadiki ülésen a szakbizottság szavazni tudjon erről a témáról. Köszönöm szépen! December 3-án az ittre szavaz, illetve a plenáris és valószínűleg szintén decemberben szavaz Strasbourgban erről. Egyéb napi rendi pontunk van a kedves kollégák? Következő üléseink november 21-e délelőtt délután, 22-e délelőtt délután. Összesen 14 és fél órát irányoztunk elő, Köszönöm szépen, kellemes estét, és minden jót a következő napokra.